Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük meg az ülést. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Csak tájékoztatni szeretném önöket arra, arról, hogy a 18-as és a 23-as ponttal kapcsolatban, amelyekről holnap 9 óra 30-kor beszélnénk, ezekkel kapcsolatban el kell fogadnunk, el kell fogadnunk egy alap felszabadítási kérést, hiszen a Költségvetési Bizottság várja a véleményünket. Euh, Egyéb iránt pedig megvizsgáljunk majd, megvizsgálunk majd egy további alapmozgósítási kérelmet, amely Hollandiára vonatkozik. Amennyiben senki más nem él megjegyzéssel, akkor elfogadottnak nyilvánítom a napi rendtervezetünket Kettes pont alatt az október 25-26-ai, valamint november 8-9-i ülések jegyzőkönyveinek elfogadását javaslom. Ha az ülésünk végéig megjegyzések nem érkeznek be, akkor elfogadottnak tekintem azokat. Ami ez a hármas napi rendi pont. Kettes napi rendi pont alatt közlemények között el szeretném mondani, hogy nagy meglepetés ugyan, de a weben hozzáférhető online módon az ülésünk webstreaming formájában. Ennyit a napirendünk első részéről. Most a négyes pontra térünk át, várjuk miniszterasszonyt, aki nem sokára megérkezik. Kedves kollégáim, azt javaslom, hogy folytassuk a munkánkat, ahogyan terveztük is. Örömmel üdvözöljük Joel Milke asszonyt, a belga foglalkoztatási és esélyegyenlőségi minisztert. Ő egyrészt a Elnézést, nyelvbotlás a francia soros elnökség, mondja az elnök asszony, de az európai belga soros elnökség munkájának mérlegét vonja meg. Onkelings asszonynal pedig informális eszmecserére kerül majd sor az EBSCO ülés után, december 6-7-e után. Ezt a mai találkozót két részletben szervezzük meg, egyetértésben miniszterasszonynal. Először specifikusan azokról a kérdésekről szólna, amelyekkel a belga soros elnökség foglalkozott a szemeszter alatt, azután pedig majd a gazdasági kormányzás csomagjára és az EBSCO munkálataira, valamint e- ECOFIN munkálatokra tér majd ő át. Az első előadására megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak hogy egy ilyen kis mérleget vonjak, még akkor is, hogy egy kicsit elébe megyünk a dolgoknak, eh, hiszen még egy hónapunk van az elnökségből. Nos, minden esetre mérleget kívánunk vonni az elnökség tevékenységéről és eh, egyes pontokról, lépésekről. Nagyon röviden júliusban is itt jártam önöknél, akkor is meghívtak, és akkor beszéltünk a nagy célkitűzésekről, és akkor azt mondtuk, hogy a foglalkoztatás terén a belga elnökség céljai két kategóriába sorolhatók. Egyrészt itt vannak a foglalkoztatási kérdések, a nagy célkitűzések, a másik pedig az alapvető elemek, és erre ki fogunk térni a beszédem második részében, ezek a gazdasági kormányzással kapcsolatos kérdések nem, itt nem csak a makrogazdaság részének tekintjük a foglalkoztatást, hanem általában az összes új mechanizmus, e, felügyelet, gazdasági felügyelet, európai szemeszter, minden új intézkedésben, tehát a foglalkoztatás figyelembe vesszük. Ahogy elmondtuk, a foglalkoztatási politikában szeretnénk két nagy kihívásnak megfelelni közép és hosszú távon. és éppen most ugye egy nagy forradalmat élünk, egyrészt a zöld forradalom, a klímaváltozás elleni harc, másrészt pedig a demográfiai forradalom, és ezért két fontos célt határoztunk meg, két fontos témát, az egyik a zöld munkahelyek témája, a másik pedig a demográfiai kihívások kérdése. Itt ugye a munkában eltöltött évek meghosszabbodása, a karrier lehetőségek, a fehér gazdaság, a gazdaság kifehérítése és a élethosszig tartó tanulás kérdése, fehér munkahelyek létrehozása. És itt felmerül természetesen a nemek közötti egyenlőség, a foglalkoztatás terén, és Emellett a foglalkoztatási politika külső aspektusait is fel kívántuk vetni. Emellett felmerül a szerkezet átalakítás, az átmeneti helyzetek kezelése. Ez alapján szeretnék kitérni arra, hogy az elnökség alatt mi mindenre került sor. Először is a az európai stratégiát, foglalkoztatási stratégiát szeretném felvetni a gazdasági kormányzás fényében. Aztán ezután egy irányelv tervezettel kapcsolatban szeretnék még néhány dolgot mondani, iránymutatásokkal kapcsolatban a zöld munkahelyekre vonatkozóan és a demográfiai változásokra vonatkozóan, illetve a jogszabályalkotási kérdések, amelyek szintén a hétfői mm, hétfői mm, ülésen szerepet fognak játszani az EBSCO ülésen. Nos, az EU 2020 és a gazdasági kormányzás kérdése az első pont, amit szeretnék felvetni. Szeretnék arra, hogy mennyire, tart, mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy a foglalkoztatás az a növekedési politika központját, központi eleme legyen, a 2020-as stratégiáról van szó, a növekedési stratégiáról van szó, és itt ugye a foglalkoztatás a növekedés hordozója, és ez az első olyan célkitűzés, amelyhez számot is utaltunk, mégpedig a 75%-os értéket 2020-ra vonatkozóan, és ami pedig az iránymutatásokat, foglalkoztatási iránymutatásokat illeti, ezeket is szeretném említeni, és általában a nagy gazdasági iránymutatásokban szerepelnek ezek a célkitűzések. Nos, ahhoz, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket, olyan gazdasági kormányzásra van szükség, amely a foglalkoztatási politikát hatékonyan alkalmazza teljességében. Először is az informális tanácsülésen júliusban a tagállamok figyelmét fel akartuk hívni arra, hogy mennyire fontos a gazdasági kormányzásban a foglalkoztatáspolitika helye. Azt is megmutattuk, hogy egy elnökségi anyag alapján, hogy mennyire kulcsfontosságú makrogazdasági politika a foglalkoztatáspolitika. És ugye megvizsgáltuk az egyensúlytalanságok kérdését, és, és megnéztük, és, és milyen következtetéseket lehetett ebből levonni, erre is vonatkoznak a foglalkoztatási eh, célkitűzések. Tehát eh, Az, hogy nem kapcsoltuk össze a foglalkoztatás politikai kérdéseket eh, eddig ezekkel az egyensúlytalanságokkal, ez eddig nagy hibának számított. És egy és következtetéseket vontunk le októberben az EFSZKO ülésen, és a gazdasági irányítással vagy gazdasági ö, kormányzással kapcsolatban. És itt szeretnék, szeretném említeni még a gazdasági felügyelet kérdését is. Nem gondoltam volna, hogy idáig eljutunk, mert nagyon ellentmondásos kérdésről volt itt szó, de végeredményben eh, egyhangulag eh, sikerült eh, elfogadni az ajánlásokat a gazdasági kormányzással kapcsolatban, legalábbis ami a foglalkoztatási kérdésekre vonatkozik, és összességében együtt működtünk annak érdekében, hogy az októberi tanácsülés végkövetkeztetéseiben sikerüljön megegyezni és utalás, utalás szerepeljen a végkövetkeztetésekben erre a kérdésre, és ezt sikerült elérni. És erről természetesen még beszélni fogunk. Ezek azok az alapvető kérdések, amelyek a belga elnökség szempontjából fontosak. A második pont, amit szeretnék említeni a bevezetőmben, az az, hogy mit próbáltunk elérni a foglalkoztatás politikában a különböző foglalkoztatás politikai kérdésekkel kapcsolatban. Először is a foglalkoztatási iránymutatásokat október 24-én fogadta el a tanács, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos jelzést adtunk ezzel. A Lisszaboni szerződés vonatkozik most már ránk, a parlamentnek új szerepe van ez alapján, és Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, a szakbizottságnak és Őri úrnak, hogy ilyen konstruktív szerepet vállaltak, és ilyen jó volt az együttműködés. Ugye először is csökkenteni szerettük volna a módosítások számát, és emellett szerettük volna ezeket a módosításokat fölvenni az alapszövegbe, hiszen ez mindenkinek hasznára válik, és intézményi szinten ez tulajdonképpen egy új megközelítési mód, a parlamenttel való együttműködés új módja. Tehát módosítottuk azt a szöveget, amelyet a tanács elfogadott, a parlamenti módosításokkal együtt, és itt beszéltünk az szociális kohézióról, a nemek közötti egyenlőségről, a fiatal, fiatalok munkanélkülisége elleni harcról, e, és egyéb kérdésekről is. Nagyon fontos e, elemekről van itt szó e, és a nemzeti alcélok meghatározása is nagyon fontos, és ez az eredeti javaslatban nem szerepelt, és, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Emellett a gazdasági kormányzással való összekapcsolódás, és sikerült végeredményben egészen egyértelmű jelzéseket adni ezzel kapcsolatban. Tehát ezeket a foglalkoztatási iránymutatásokat sikerült elfogadni. Most pedig szeretnék kitérni a második eh, tárgyra, második pont eh, témára. Ez a nagy kihívásokat illeti, a demográfiai kihívás, illetve a klímaváltozás elleni harc. Nos, ami a klímakihívást illeti és a munkaerőpiacot, összességében el kell mondanom, hogy az Európai Parlament kiváló munkát végzett, és ezen munka alapján sikerült jelzést küldeni, és sikerült európai szintén, szinten intézkedéseket meghatározni, illetve tagállami szinten is a zöld munkahelyekre vonatkozóan. Ez egy új téma, új tematika, erre eddig nem volt példa, és látni fogják, hogy azok az indikátorok, mutatók, amelyekről beszélünk és beszéltünk, itt ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az IMCO elfogadott egy mutató listát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a munkahelyeket zöldebbé tenni, zöld munkahelyeket létrehozni, és ezek a mutatók mind mennyiségi, mind minőségi mutatókat tartalmaznak. Összességében tehát ezen ajánlások alapján amelyek Schröder asszony jelentésében szerepelnek, nem csak, hogy miniszter között, miniszterek közötti konferenciára került sor a zöld munkahelyekkel kapcsolatban, és ez szeptember végén volt, és ez nagyon hatékony volt. Emellett el kell mondanom azt is, hogy sikerült nem csak az IMCO véleményét, hanem emellett rengeteg szervezetnek, nemzetközi szervezetnek a véleményét beszerezni ezzel kapcsolatban, és az EBSCO következtetéseiben december 6-ai ülésen valószínűleg ez szerepelni fog. Erre Szeretnénk továbbra is támogatni a képzéseket, továbbképzéseket, az ágazati kezdeményezéseket támogatni, annak érdekében, hogy minél több zöld munkahely jöjjön létre. A szociális partnerek együttműködése, az elvárások anticipálása, a a képzés átalakítása, e, az új szükségletekre mind-mind rendkívül fontos a zöld munkahelyek létrehozásával kapcsolatban. És e, az Európai Bizottság erről beszélni fog ezen híres neves mutatók alapján Eh, amelyekkel megpróbáljuk mérni az egyes eh, tagállamok eh, előrehaladását ezen a területen. És emellett nagyon fontos szerepet szánunk a szociális partnereknek is, és megpróbálunk specifikus megközelítést alkalmazni a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban. Itt új problémák merülnek fel a biztonsággal, egészséggel kapcsolatban, tehát ez egy új ágazat lesz, új területről van szó. Itt gyakran nagyon technikai szakmákról, új szakmákról van szó, új munkahelyekről van szó, amelyeket gyakran férfiak töltenek be, de nem szabad itt marginalizálni vagy kirekeszteni a nőket sem, őket is támogatni kell a továbbképzésre, és mindennek e-, emellett még a bérezési kérdéseit is végig kell gondolni, tehát ilyen bérpolitikai problémákat is felvethet ez. Az alacsony szénkibocsátású eh, gazdaság megteremtéséhez megfelelő ösztönzőket kell bevezetni, annak érdekében, hogy eh, meg tudjunk felelni az új szükségleteknek, amelyek felmerülnek ezen a területen. Összességében és nagy vonalakban e, ezek azok a e, nagy témák, amelyek a hétfői ülésen, e, tehát EBSZKO hát ülésen szerepet játszottak, és itt különböző ajánlások is természetesen felmerülnek. A következő nagy kihívás a demográfiai kihívás. Ezzel kapcsolatban különböző prioritásokat határoztunk meg. A legfontosabb pont az idős személyeknek a munkavállalása, a másik pedig a az előregedéssel kapcsolatos szolgáltatások kiterjesztése, ami az idős munkavállalók helyét illeti, vagy munkavállalását illeti. Fontosnak tartjuk azt, hogy a munka feltételekkel foglalkozzunk, nem csak a karrier végén, vagy a nyugdíjba vonulás előtt, hanem az egész karrier során és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen diszkrimináció merülhet fel, hogyan tudunk többet tenni az élethosszig tartó tanulásért, a munka végzés 15, utolsó 15-20 évében, mondjuk a 45-50 éveseknek az átképzése, továbbképzése szempontjából mit tudunk még tenni ez egy rendkívül fontos téma. Hogyan tudjuk javítani az eh, átmeneti helyzeteket, az átállást, ami pedig a szolgáltatásokat illeti, idősebbeknek nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat illeti. Itt eh, a madridi eh, Madridban ajánlásokat fogadtunk el az ápolási juttatásokkal kapcsolatban, és emellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb módon képvisel, képviseltessék magukat ezek a személyek is, és a bérezés is megfelelő legyen, a bérkülönbségeket is sikerüljön megszüntetni. A természetesen megpróbáljuk anticipálni azt, hogy milyen milyen képzésekre, továbbképzésekre, átképzésekre van szükség, mire van szüksége a munkaerőpiacnak, és emellett, vagy ennek érdekében bátorítjuk a legjobb gyakorlatok cseréjét és az ESA szerepét. Ami a végkövetkeztetéseket illeti, itt nagyon fontosnak tartjuk majd a december 6-ai ülésen kapcsolatban a bérkülönbségek csökkentését, megszüntetését a nők és a férfiak között. Ez összefügg a nemek közötti egyenlőséggel. Szeretnénk számos végkövetkeztetést megfogalmazni, konkrét végkövetkeztetést nem csak az Európai Bizottság munkájával kapcsolatban, hanem Ugye az Európai Bizottság nemrégiben fogadta e, el azt az ütemtervet, amely e, az esélyegyenlősséggel kapcsolatos. Szeretnénk e, aktualizálni azokat a mutatókat, amelyek a bérkülönbséggel kapcsolatban információkat nyújtanak számunkra. Itt ezt szeretnénk kiterjeszteni a családi állapotra is, a mutatókat, tehát arra is, hogy a személyek házasok, nem házasok, gyermekük van, nincs gyermekünk, stb. És ezzel, ebben, ezen keretben kellene bizonyos intézkedés csomagokat elfogadni a bérkülönbségek megszüntetésére, és ebben a szociális partnerekkel is együtt kívánunk működni és a tagállamokat arra kérjük, hogy a nemzeti reformtervekbe integrálják, vegyék föl ezeket a, az ajánlásokat, intézkedéseket. E, emellett, emellett más végkövetkeztetéseket is szeretnék említeni. Nők, férfiak esélyegyenlősége, itt most ez nem el, teljes mértékben erre a szakbizottságra tartozik. Emellett egyéb területeket is említenék, a munkahelyek minőségével kapcsolatban szeretnék végkövetkeztetéseket elfogadni a flexicurity rugalmas biztonság összefüggésében, a munkahelyek minősége és emellett ajánlásokat fogalmazunk meg a pozitív átalakulással kapcsolatban, a munkahelyi jólét, a, a pszichoszociális, pszichoszociális terhek elleni küzdelem fontos szerepét szeretném említeni. És itt ez összefügg a, a magánélet és a munkahely összeegyeztethetőségével is. És az utolsó pontot szeretném még említeni. Itt egy olyan pontról van szó, amelyet gyakran elhanyagolnak a foglalkoztatás politika terén. Itt a szociális, illetve elnézést, a a szociális politika és a foglalkoztatás politika külső dimenziójáról szeretnék beszélni. Tehát arról, hogy milyen szerepet játszik ez európai szinten, és a, emlékeztetnék, említeném itt a nemzetközi kormányzás kérdését, mikrogazdasági, makrogazdasági kérdéseket, Látják tehát, hogy nagyon fontos végkövetkeztetéseket vontunk le, és fogalmaztunk meg ezen területen. Itt az ilót szeretném említeni, egy fórumot szerveztünk az ILO-val, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, de nemzetközi szinten vizsgáltuk meg a foglalkoztatási kérdéseket, és itt a G20, illetve a pénzügyi, nemzetközi pénzügyi együttműködés keretében tértünk ki ezekre a kérdésekre. Az ILO ugye munkaügyi normákat határoz meg, és a szociális védelem szempontjából nagyon fontos szerepet játszik. A G20-nak most ugye francia elnöklete van, és reméljük, hogy ezen a területen sikerül majd előrelépést elérni, a foglalkoztatási minisztéri, miniszterek konferenciáját eh, szeretnénk megszervezni. A G20-as eh, foglalkoztatási miniszterekről van szó, tehát minden G20-as csúcs találkozó előtt egy G20-as foglalkoztatási miniszteri csúcs találkozót kívánunk tartani. Eh, emellett a stratégiai partnerséget szeretném említeni a szociális és foglalkoztatási politika területén. Ezen keretben amellett, hogy bizonyos nehézségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy az euró-mediterrán keretben foglalkoztatási miniszteri találkozót tartsunk, mégis próbáljuk erősíteni ezt a foglalkoztatás politikai partnerséget, és ez segíthet bennünket abban, hogy nemzetközi szinten foglalkoztatási szociális kérdéseket vizsgáljunk meg. Nos, a december 13-14-i üléssel kapcsolatban még nem tudok minden pontra kitérni, de ezek, ez érinti a külső dimenziót. Ez tehát az előadásom más, ez volt a, tehát az előadásom második része a következtetésekkel kapcsolatban. És most pedig, ami a jogszabályalkotó munkát illeti, el kell mondanom sajnos, hogy nem ez volt a legnagyobb, nem ezt tette ki a legnagyobb részét a munkáknak, de előre kell lépni ezen a területen mindenképpen. Ami az anyasági irányelvet illeti, mint ahogy önök is tudják, az Európai Parlamentben ugye szavazásra került sor, az Európai Bizottság eredeti javaslatát módosították a 27. hetes határidővel kapcsolatban. Ugye egy passarellre kerülne sor a szülői szabadsággal, hogyha erre szükség van. és itt az apasági szabadság kérdése is felmerül, amely két hetet tenne ki. Tehát ezek olyan intézkedésekről van itt szó, amelyeket én támogatok, Mindemellett azonban ezek összefüggnek a tagállami költségvetési helyzetekkel is, meg kell vizsgálni, hogy mennyiben tudják ezeket finanszírozni most a megszorítások idejében. Úgyhogy felmerül az a félelem, hogy félünk attól, hogy egy ilyen típusú irányelvnek a költségvetési vonzatait nem igazán tudjuk megbecsülni. Úgy kell tehát itt előrelépni, hogy igyekezzünk elfogadni ezt a javaslatot, ezeket a javaslatokat, és előrelépjünk a vitába. Hétfőn az ebsco vitát szervezünk konkrét kérdések alapján, és megpróbáljuk a végkövetkeztetéseket úgy struktúrálni, hogy egy kicsit iránymutatásokat fogalmazunk meg, amelyek aztán majd átmennek a, ez a munka át fog menni a magyar, illetve a lengyel elnökségre is, és megpróbáljuk 2014 során megpróbálunk, 11 során megpróbálunk javaslatokat megfogalmazni, és megpróbálunk ezen vita keretében, az általunk előkészített anyag alapján, megpróbáljuk összességében legalább összefoglalni azokat a vívmányokat, amelyek felmerülnek ezen a területen, amelyekre sor került ezen a területen, és Eszrele asszonyjal kapcsolatban állok, és megpróbáljuk felmutatni azt, hogy hogyan lehetne elérni ezeket a cél, célokat, ezek a célok, vagy ezeknek az elérése sor, elérésére sor került 2020 előtt, akár 2020 után, három-négy éves időszakról beszélünk. Megpróbálunk tehát kompromisszumokra jutni, alternatívákat kidolgozni az utánunk következő elnökségek számára, ami az esélyegyenlőséget illeti, azt gondolom, hogy ez nem teljes mértékben az önök szakbizottságát illeti, bár itt is foglalkoztatással kapcsolatos kérdések felmerülnek, de ezek most éppen blokk, ezeket most éppen blokkolják. Megpróbálunk, de készítünk előrelépési jelentést két területen. Az egyik a lakhatással kapcsolatos diszkrimináció, illetve a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos előrelépési jelentés, amelyeket tehát elkészítünk, ami a gazdasági migrációt illeti, ez sem konkrétan vagy teljes mértékben ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik, de igyekeztünk három irányelv javaslatot kidolgozni a gazdasági migrációval kapcsolatban, és ezek most éppen a, a foglalkoztatási miniszterek asztalán, asztalán vannak. egy kormányközi konferencia véleményét kellene kikérni a e témával kapcsolatban decemberben, és a magyar elnökség fogja lezárni ezt a munkát. Ez tehát az az előadásom lényege, a legfontosabb pontok és a legfontosabb végkövetkeztetések, amelyeket eddig levontunk. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, miniszter asszony. Nagyon örülünk annak, hogy ennyire rendszeresen eljönnek, eljön hozzánk ön, és hogy valóban ilyen jó minőségű a párbeszéd, amelyet folytatunk a parlament és a tanács között Erről még fogunk mindenképpen szólni, hogyan lehet most már valóban tőkét kovácsolni ebből a nagyszerű együttműködési szellemben lefolytatott párbeszédből. A külső dimenzióra utalt előadóasszony, és egy jelentést éppen kollégánk Richard ír most ebben a témában, aggájaink vannak, e jelentésben nevesítjük azokat, látjuk, hogy a foglalkoztatás és szociális ügyi miniszterek szintjének kérdéseket megfelelően kell kezelni a kereskedelmi megállapodások esetében a WTO tárgyalások során is, valamint amikor olyan rendezvényeken veszünk részt, amelyeken ilyen témákkal foglalkoznak ahol a szakminiszterek részt vesznek. Ez már így volt a G20-ak ülése előtt is, és valóban támogatjuk itt a szakbizottságunkban is ezt a rendszeres találkozó gondolatát, hiszen az első tapasztalat tanúságai érdekesek voltak. Ugyanebben a hangnemben elmondanám, hogy a mi delegációnk New Yorkba utazik majd a szegénység elleni küzdelem napján, és azt gondolom mi is majd elmondjuk, mennyire aggasztónak tartjuk a helyzetet. Köszönöm az előadást, kettesével adom meg a kollégáimnak a szót, aztán pedig a válaszadásra lehetősége lesz Tomás Mann, majd Alexandru Szárkasz úr. Vorsitzende, ähm, die Ratspräsidentschaft der Belgier war natürlich ein bisschen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 Elizabeth Schröder egy kiváló jelentést készített, és ezt itt a parlamentben nagy többséggel elfogadtuk. Ami a demográfiai módosítást illeti, itt kérdezem, hogy a tanácsnak mi az álláspontja. Csak saját kezdeményezésű jelentésekről van-e szó, amelyeket itt komolyan vesz, amelyek itt próbálnak-e előrelépni, vagy pedig kérdezem, hogy az Európai Bizottság támogatja-e ezt, hogyan látják ezt a kérdést, vagy egyszerűen csak tudomásul veszik, jó, hát volt egy ilyen állásfoglalás, vagy nem veszik komolyan, vagy pedig tényleg megpróbálnak ezen a területen előrelépést elérni, és komolyan venni a parlamenti javaslatait. Szerkesz úr, tessék! Sí, gracias, señora presidenta. De una manera breve, señora ministra Miniqué, pero es obligada y es. Rövid leszek, asszony. Nagy öröm számomra, hogy megoszthatom a szakbizottsági kollégáimmal és a tapasztalataimat. A spanyol elnökség hat hónapjáról igen, fontos időszak volt ez, mert a parlament véleményét meghallotta a soros spanyol elnökség és a belga elnökség is átvette a stafétát, és valóban így tett a munkahelyek, a fejlesztési kérdések szintjén, az európai demográfiai kihívásokra való válaszadásnál. Az égető kérdések, a jogalkotási ütemterv is ilyen való igaz. Nehéz időket élünk, hiszen a gazdasági válság hatásait még mindig megéljük, és szinte minden tagállam csak a sürgős eseteket próbálja megoldani. Tüzet olt. Ezen kérdéseket a rendre a soros belga elnökség jó szándékának köszönhetően kerültek föl, és írták azokat föl. Meghallgatta az elnökség az Európai Parlament agájait arról, hogy a tanács valahol mindig a kormányközi megoldást próbálja megtalálni, és elpróbálja felejteni azt, hogy társ jogalkotóként bizony Bizony, az Európai Parlament véleményét is ki kell kérni. A tanács üzenete mindig az, hogy az üléseken, mármint a tanácsüléseken kívül sehol máshogy semmi nem döntetik el. Ez rendszeresen így van. A tanács néha nem is válaszol a kérdéseinkre. Miniszterasszony, ami az egységes migrációs ö, engedélyt illeti, az elnökség erőfeszítéseit üdvözöljük és reméljük, hogy a soros magyar elnökség is majd átveszi ilyen szellemben a munkát. Van még előrelépésre lehetőség és tér, és a parlament a megállapodásra készséget mutat, de eljött az idő arra, és kérem, értse meg az elnökség is, hogy jogalkotásra szükség van törvényekre szükség van, derogációk, kivételek nem lehetnek, nem tudjuk megindokolni az egyházak, a szakszervezetek, az NGO-k, az állampolgárok előtt, hogy miért van kivétel. A tanács nem engedheti meg azt, hogy ö, vagy kell, vagy nem, vagy igen, vagy nem. Nem. A tanács soha nem fogadja el az Európai Parlament érveit. Köszönöm hogy a belga kormány támogatását élvezhetjük, és bizonyos aktákat előre tudunk vinni, szinte már lezárhatjuk őket, bizonyára majd a következő elnökség fogja ezt megtenni. Köszönöm, most már lezártam a felszólalók listáját, mindenki feliratkozott. Schröder asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen és a belga soros elnökségnek is köszönöm azt, hogy jelentést tett itt felénk, és a közös munkáért, az együttműködésért is szeretnék köszönetet mondani, mert kiváló volt ez a kooperáció, különösen ezeken a fontos területeken, mint a zöld munkahelyek, a demográfiai változások, és a nehéz dossziékban is az volt a benyomásunk, hogy előrébb kívántunk jutni. Tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol van diszkrimináció, vannak olyan tagállamok, amelyek vallási meggyőződéséknél fogva egyszerűen blokkolják az előrejutást, és nyilván mi szeretnénk azt mondani, hogy igen, és örülünk annak, hogy eltökélt a belga soros elnökség ezen problémáknak a megoldásában, erről is tanúbizonyságot tett. Örülök annak, hogy a kezdeményezéseinket, amelyeket itt a parlamentben eldöntöttünk, és fontosnak tartunk, önök is felkarolták. Ez nem mindig volt így, és ezért ez különösen nagy örömmel tölt el hiszen kifelé is jobban sikerült ezt közvetíteni, és ebben az összefüggésben érdekelne az, hogy az önök eltökéltsége ezeken a területeken, ebben a két témában, amit említett, a többi tagállam is osztja-e amit itt eldöntünk, amiről döntéseket hozunk, valóban bekerül úgymond a köztudatba, életbe lépe, vagy pedig csak papíron marad érvényben. A belga soros elnökség munkája alatt észrevettük, hogy a nemzeti politikában is fontosak ezek a témák, de a kérdés az, hogy a többi tagállamban is átültetésre kerülnek-e ezek a döntések, van-e verseny a tagállamok között az átültetésben, vagy pedig egyfajta olyan magatartást lát, hogy felveszik, abszorbálják ezeket a témákat. Az is kérdés, hogy a parlamentnek mennyiben kell itt tovább lépnie, hogy a kezdeményezések még előrébb jussanak. Köszönöm. Voilà, je, je, je vous remercie. Je voulais... Nagyon szépen köszönöm. És Mann úrnak azt válaszolnám, hogy igen, ahogyan ön értelmezi a tagállamok félelmeit, az igaz. Az intervencionizmus a nemzeti politikákba való beavatkozás terén, ha a hatékonyságot vizsgáljuk meg, hogyha a célokat, a mutatókat megfelelő módon, semlegesen, függetlenül és hatékonyan ö, használjuk, akkor ezzel csak előre tudunk lépni. Több célkitűzésre és jobb mutatókra van szükségünk a foglalkoztatás és szociálpolitika terén. Igen, talán túlzottak a kötelmek. És azt gondolom, hogy az előadásom második részében pontosan a kormányozáson keresztül tudnám kidombolítani, hogy az aggályokat megerősíti az is, hogy az Európai Unió a gazdasági felügyelet szintjén további lépéseket kell, hogy foganatosítson, ami a zöld munkahelyteremtést illeti, és a demográfiai kihívásokat a következtetéseinkben utalunk az Európai Parlament álláspontjára is, amely ihletet adott nekünk. Schröder asszonynak azt mondanám, hogy nem tudjuk, hogy a következtetéseknek mi lesz végül, és a vége nem akarunk elvontan, ö, irodalmi ö, idézetekkel fogalmazni, pragmatikusan kell megközelítenünk a, a kérdést, hogy a bizottság az Európai Parlament pragmatikus állásfoglalásán alapuló, pragmatikus döntéseket hozzon a foglalkoztatáspolitikai stratégiában. Utaltunk már arra is, hogy a legjobb mód arra, hogy a prioritásokat strukturálisan és tartósan megfogalmazhassuk, az valahol azzal az úgynevezett eredménytáblával és mutató rendszerrel tudjuk megoldani, amelyet majd a kormányzás is felhasznál. Az MKO bizottsági munkacsoport dolgozta ki ezen mutatókat, és a zöld munkahelyekre is utalás történik, mind arra a szerepre, amelyet ezen mutatók majd a felügyeletben, a makrogazdasági felügyeletben, a, a szemeszter során játszanak. Nem csak zöld munkahely mutatóink vannak, amelyet az EPCO rendszeresen felhasznál majd a jövőben, és a vitát is ezen mutatók köré szervezzük meg, hogy a zöld munkahelyek megközelítése létezzen, tehát folyamatosan idézzük majd ezen mutatókat, a bizottság erre vonatkozóan különböző ajánlásokat, javaslatokat tett, ami pedig az idősödő társadalmi mutatókat illeti, hétfőn utalunk majd az EBSCO-ban rá, az IMCO kiválóan előkészítette gyorsan, szakszerűen a mutatók profiljait, hogy hány munkavállalóról van szó, 50 év feletti munkavállalóról, és milyen foglalkoztatási rátákról beszélünk 50 év felett. Ami egyéb iránt Szerkesz úr gondolatait illeti valóban. Valahol nem csak a szerződések változtak, hanem a szellemiség is, a politikai megfontolás, a tanács és az Európai Parlament kapcsolat viszonyában. Az, az anyasági irányelv egészében bemutatta, hogy a parlament, amely 400 millió állampolgár vélemény, hangját hallatja, a parlament véleményét nem lehet nem figyelembe venni, és aztán úgymond fagyasztani a szavazást. Módosítani lehet. Alakítani lehet egy jogalkotási tervezeten, hiszen a költségvetési háttér is kényes jelenleg. A parlament véleményét viszont nem lehet ignorálni. Ez a gyakorlat nem a mi gyakorlatunk, és minden kollégámmal e, egyhangúan a belga elnökség e, e, szempontjából így gondolkodunk, a hat hónapos normál elnökségi időszak, még ha nem is teljesen megszokott kormányfelállásban történt. Mi a Lisszaboni szerződés után első elnökségként így jártunk el az egységes engedély a zöld munkahelyek teremtésének kérdésében is. A miniszteri csapatok belga szintről így álltak hozzá. Én személy szerint vállaltam mindezt, és vállalom átfogó jelleggel a jövőben is. Elnök asszony, 40 percünk van még, és hatan kértek szót. Kérek mindenkit, kollégáim, hogy a lehető legvelősebben fogalmazzanak, annak érdekében, hogy a második tematikánkra is legyen időnk. Grüni asszony, aztán Őri úr. Grüni asszony. Köszönöm szépen, elnök Asszony, miniszterasszony, először az észáról, az Európai Szociális Alapról szeretnék kérdezni, hogyan szeretné láthatóbbá tenni az elnökség, ahogy a bizottság elnöke is utalt már erre. Második kérdésem az idősebb munkavállalók foglalkoztatására vonatkozik hogyan képzelik el a munkahelyi biztonság és egészség kérdését, hiszen minél tovább dolgoznak a munkavállalók, annál nagyobb kihatásuk lesz a hosszú éveknek az a munkahelyi egészségre és biztonságra. 30 másodpercben elnök asszony három kérdése nem tud a miniszterasszony megválaszolni. Grüni asszony, mi 18 hétre gondoltunk részleges bérfizetéssel az anyasági irányelvben, és azt támogatnánk, hogy inkább a gyermek gondozási módokkal próbáljuk meg segíteni az anyák helyzetét. A, az Európai Parlamentben ilyen típusú módosításra is szavaztunk, Őri úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindeneket köszönöm a miniszterasszonynak a beszámolót. Magam is úgy emlékszem, vissza a belga elnökség kezdetére, hogy meglepően jól tudtunk együttműködni itt a foglalkoztatási irányelvek kapcsán, és az, hogy végül néhány parlamenti javaslat bekerült, ez mindenféleképpen biztató a jövőre nézve. Adja Isten, hogy a, a soron következő elnökség is hasonló módon álljon hozzá. Azok a témák, amiket miniszter asszony említett, ezek mind jó és fontos témák kíváncsi lennék eh, rá, mi még nem láttuk tulajdonképpen az egyes nemzeti eh, reformprogramokban mik vannak. Ugye végül is az, hogy mi valósul meg azokból, amiket korábban nagyjából eh, konszenzussal mm, megfogalmaztunk, a tanács is és a parlament is támogatott. Ez most tölt majd formát a nemzeti reformprogramok ismerete kapcsán. Annak az első változatát tudomásom szerint már megkapta az elnökség. Tehát az, hogy mi lesz a, a, az idősek munkavállalásával, a 40-50 évek átképzésével, a flexicurity-vel, minőségi munkahelyekkel, ez mind, mind, mind a konkrétumok még váratnak magára, ha valamit erről lehet már mondani, annak örülnénk. Jó ötletnek tartom magam is a, a GU szakértekezlet előtti munkaügyi miniszteri találkozót. Szerintem az jó, hogyha ilyen intézményeket idézőjelbetéve intézményeket hozunk létre, még ha csak hagyományá válhat, de mindenféleképpen pozitív. A tanulmányok, amik készülnek, ezeket is fontos témának tartom, ez rendben van. Azért jól látjuk, hogy a témák egy jó része átnyúlik majd a magyar elnökségre. A kérdésem tehát az lenne, hogyan sikerült együtt dolgozni a magyar elnökséggel, és nyilván valamilyen módon Szeretnénk nyomon követni a, a, az önök által elkezdett témákat, majd a magyar elnökség alatt van-e valamilyen tervük erre, hogy hogy fog ez folytatódni. Köszönöm szépen. Madame Lynn, puis Madame Turin. Lynn, majd Törönen asszony. Yes, I didn't quite hear my name. Uh, yes, thank you very much, and thank you for the cooperation that we've had. Köszönöm szépen ezt az együttműködést. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt már az elnökség elejétől kezdve. Úgy gondolom, hogy már márciusra várt Márciusra vártuk a javaslatot, a, az elektromágneses irányelv vonatkozásában az adatokra tekintettel, és nyilván a parlamentben eléggé szoros volt az eredmény a szavazásnál, Gondolok itt egyébként az anyasági 20 hetes szabadságra is, bizonyára emlékeznek az eredményre miközben tudjuk az is, azt is, hogy nagyon nehezen megvalósítható ez a tervezet. A diszkrimináció ellenes dosszié. A kérdésem az, hogy mikor tudják ezt a blokkoló a tanácsban feloldani, mikor jutnak közelebb a megoldáshoz, hiszen szon fontos lenne a tagállamoknak a pozitív hozzáállása. Türinen Manik Linkevics utászony. Uh, Nem szépen, ezt az igazán széles bevezetőt, ezt az átfogó bevezetőt, konkrét kérdéseim lennének a fiatal korúak munka nélküliségére vonatkozóan. Azt gondolom, hogy a trió elnökségnél ez az egyik prioritás a spanyol, a belga és a magyar elnökség vonatkozásában. A közleményükben az EU 2020-as stratégiában, ugye a Cselekvő Ifjúság programban önök azt írták, hogy fontos lenne egyfajta garancia az ifjúság számára, számára amit mi is kértünk. Ez ugye azt jelenteni, hogy négy hónapnál tovább nem lennének munkanélküliek a fiatalok, és hozzásegítenék őket a munkahelyek megtalálásához. Ez az ajánlás nagyon lényeges, hiszen tudjuk, hogy a fiatalok munkapiacba való integrálása a záloga a hosszú távú munkavállalásnak. A kérdés az, hogy ezt a tanácsi ajánlást a mostani, illetve a magyar elnökség is hogyan fogja kezelni, hiszen tudjuk, hogy egész Európában nagyon fontos kezdeményezésről van szó. Plinkevics, te majd Gönc asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az expozét, különös tekintettel az elvégzett munkára. Erről szólt, ugye nagyon jó volt az együttműködés, valóban különös tekintettel a munkanélküliségre. Annak is nagyon örülök, hogy az Európai Parlament javaslatait felkarolták, talán nem mindegyiket, de hát ez soha nincs így. De szeretném felhívni a figyelmét arra is, hogy elnökségként talán nagyobb figyelmet kellene fordítani az idősek, az idős munkavállalókra, hiszen itt speciális intézkedésre van szükség. Kitoljuk most ugye a nyugdíjkorhatárt, és ezért speciális intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon konszolidálhassuk ezeknek az érintetteknek a helyzetét az egészségüket is védeni kellene, és az életen áttartó tanulást is biztosítani. 8-9 százaléka a munkanélkülieknek szinte a szegénységi küszöb alatt élnek, mivel egyszerűen nem elegendő a jövedelmük, hogy fenntartsák a normális életet. Az ön meglátása szerint ezen a területen milyen eredményeket sikerült elérniük, és a parlamenti javaslatok mennyiben valósultak meg a minimál bér eh, irányelvre való tekintettel. Még egy dolog, és mindjárt befejezem, elnök asszony. Tudjuk ugye, hogy eh, a férfiak és a nők eh, bére, jövedelme között nagy a különbség. A kérdésem az, hogy jövő héten a tanácson belül sikerül-e itt közelíteni az álláspontokat. Tudjuk, hogy Thank you very much. Gönc, Gönc asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszámolóját, nagyon nagy benyomást tett ránk, hogy mennyi mindent csinált a belga elnökség ennyi idő alatt, mit mi mindent ért el, holott még van egy hónapja. Tudjuk, hogy a válságnak nincs még vége, a szociális következményeinek a válságnak rendkívül súlyosak. Hogyan kívánják átadni az elnökséget a magyaroknak, tudva azt, hogy ők nagyon nehéz helyzetet örökölnek? Hogyan tudják biztosítani azt, hogy valódi folyamatosság lesz, és ezeket a fontos kérdéseket ők is felkarolják és tovább viszik? Voilà, je vais essayer de répondre en style télégraphique. Távirati stílusban ugyanis kevés időnk van. Ami az eszát illeti, a következtetéseinkben, amelyeket a, az 50 év feletti munkavállalók, valamint a zöld munkahelyek kapcsolat rendszerében dolgoztunk ki, azokban elmondtuk, hogy az eszát arra kellene irányítanunk, hogy a szakpolitikákat támogassuk. Ez igen fontos, ami az idős munkavállalók munkáját illeti, és a munkahelyi biztonság és egészség helyzetét az ajánlásainkban elmondjuk. Egyrészt megtarthatóak az 50 év feletti munkavállalók tartósabban a munkahelyeken, de ez csak úgy lehet, hogyha a munkahelyi körülmények valóban jelentősen javulnak, mentoráláson keresztül például nem csak a munkahelyi viszonyokról van itt szó, és egészségről, védelemről 45 év felett, hanem egyfajta automatikus, optimális munkafeltételek kialakításáról, akiknek harmonikusabb munkakörülményeket biztosítanak a munkaadóik, hiszen tartósabban kell dolgozniuk. Ami az anyasági szabadságot illeti, egyetértek természetesen mindazzal, ami a, ö, az örökbefogadási ö, és az anyasági mm, szabadság ö, közötti kapcsolatrendszert illeti. A leginkább kérdéses problematikákat kell még feloldanunk, és konszenzust kell találnunk. Reméljük már nem sokára megtaláljuk ezt a konszenzust, de hát még azért van mit tennünk. Őri úr kérdéseivel kapcsolatban nagyszerűen dolgoztunk eddig a trióban, a trojkában, mind a spanyol, mind a magyar elnökséggel. Hosszú hónapok kollégákkal már a spanyol elnökség előtt Brüsszelben számos alkalommal tal- találkoztunk, még akkor is, ha a kormányok változnak. Folyamatosan közösen, kollektíve módon dolgoztuk ki, kartkarba öltve az iránymutatásokat, és a magyar elnökséget minden eszközzel támogatni fogunk, ami a reform terveket illeti nemzeti reformterveket jelenleg érkeznek be hozzánk, többé-kevésbé szerencsés határidőkkel nem látjuk még át igazából a tartalmát ezen nemzeti reformterveknek. Ami a mágneses ö, ö, mezők kérdését illeti, nos hát valóban a magyar elnökség kezébe tesszük át, a napirendjükre tűzzük föl ezt a kérdést, ami az anyasági ö, szabadság tematikáját illeti, kompromisszummal kell megközelítenünk két lépésben e kérdést. Mit tudunk 2020-ig elérni, és mit tudunk 20 után, rendszeresen, lépésről lépésre célokban megfogalmazni annak érdekében, hogy a parlament és a bizottság céljait elérjük. A 18 hónap illetve 20 hónap vonatkozásában reméljük 2020 után a 20, hón, a 20 hetet is el lehet érni. Annak függvényében, hogy a tagállamok képesek-e, hajlandóságot mutatnak-e az elfogadásra. Költségvetési viszonylatokról is gondolkodnunk kell, hiszen reméljük 2020-ban nem ugyanolyan költségvetési nehézségekkel küzdenek majd a tagállamok, mint ma. A diszkrimináció elleni fellépésünkben a lakhatás és pénzügyi szolgálatok szintjén megtettük, amit megkövetelt a haza. Vitát folytattunk az formális októberi tanácsunk során arról, hogy milyen válságellenes és válságból ö, kimutató ö, politikákat tudunk foganatosítani, ö, nem vakon fellépni költségvetési megfontolásokból a fiatalok ügyének előrevitelében. Különböző ajánlásokat fogalmaztunk meg, ezek a bizottság jelentéséről, a Youth on the Move, fiatalok mozgásban, kezdeményezésre vonatkoznak, másrészt pedig az ifjúsági ösztöndíjakra is vonatkoznak, és majd megint csak a magyar soros elnökség foglalkozik a továbbiakban a e kérdésekkel. Ennyit talán a feltett kérdésekre. Elnök asszony, köszönöm szépen az eszmecsere ben hallott hajlandóságra mindarra, amit hallottunk ezen első részében az előadásoknak. Azonnal megadom önnek a szót arra, hogy most meghallgathassuk, hogy hogyan is vélekedik az elnökség a kormányzási ö, csomagról. Az EBSCO is részes fele lesz a vitának, a gazdasági kormányzásról folytatott vitának kihasználjuk jelenlétét, miniszterasszony, hogyan látja az elnökség a helyzetet, milyen üzenetek fontosak. Az egyik már kikristályosodott a jelentéstevő, és elmondta, nem csak a 121-es cikre utalunk, hanem a 148-asra is utalni kell. De ezen túlmenően, ugye, amely mint egy mérföldkőként fontos számunkra, talán részletekben menőben elmondhatná miniszter asszony, hogy együttesen hogyan tudunk előrelépni a témában. Megpróbálok majd rövid lenni, még akkor is, ha eléggé technikai jellegű és összetett a kérdés. De úgy vélem, hogy valóban igen fontos témáról van szó. Alapvetően az európai szemeszter szintjén három felügyelet ről van szó. Először is a költségvetési felügyelet logikája, amely a stabilitási e, és e, stabilitási és növekedési paktum 126-os cikk alapján e, valósul meg a felügyelet, költségvetési felügyelet tehát. Itt a túlzott deficit és a szankciók fogalomkörét kell körbejárnunk talán ez minket kevésbé érint és érdekel, hiszen inkább a költségvetés és szakpolitika témájába tartozik, így az ECOFIN asztalára kell, hogy kerüljön. Ez az első felügyeleti típus, a második felügyeleti típus szerintem még alapvetőbb fontossággal bír, hogy a foglalkoztatást is beilleszthessük, és itt komoly csatát kell vívnünk. Nem egyének tanács či hatalmi vitájáról van szó, hanem távlatok megnyitásáról van szó, a szociális munka, ö, ö, munkahelyek megteremtése és a szociális piacgazdaság kérdése ez akár a szociális partnerek bevonására gondoljunk, akár a szakminiszterek véleményére, nem csak a pénzügyi szakminiszterekre gondolunk, hiszen ők inkább költségvetési szemszögből vizsgálják ezt. Aztán a makrogazdasági mm, mm, felügyelet, amely szintjén a bizottsági rendeletet tervez és javaslat, javasol. Másrészt pedig témákról még nem igazán beszélünk, de a hagyományos EU 20-as stratégiából fakadó felügyeletre is utalnunk kell, hiszen meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző célokat elérjük el, akár az öt fő célról, akár a zászlóhajós ö, kezdeményezésekről beszélünk. Ha hatékonyak akarunk lenni, kevés az időnk ugyanis, akkor a figyelmet az új logikájára, a felügyelet új makrogazdasági felügyelet logikájára kell felhívni a figyelmet. Hogyan gondolták át ezen makrogazdasági felügyeletet e, időkereteiben? Ezt kell megvizsgálnunk, innovatívak tudunk lenni, még akkor is, hogyha a 148-as cikket tiszteletben tartjuk. Az új ciklus januárban betervezi, hogy egy közös jelentést kerül az asztalra gazdasági helyzetről, az a jelentést, amely a bizottság állít össze, és ez kezdeményezi az éves gazdasági, makrogazdasági mm, felügyeletet. Aztán ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket az Európai Tanács tavasszal fogad el, annak érdekében, hogy ezen ajánlások megszülethessenek, és eljuthassanak a tagállamokhoz, még mielőtt a nemzeti reformprogramok pontos megfogalmazása, ajánlás szellemében megfogalmazása megtörténjen. Nos hát ehhez mire van szükség? Arra, hogy a tanács előtt ajánlások szülessenek meg, a tanács az ECOFIN, kizárólag az ECOFIN tollából. A makrogazdasági aspektusokról, amikor elemezzük eh, a biztos levelét, amely arról szól, hogy milyen hozzájárulásokról van szó, gazdasági, makrogazdasági mm, gondolatokról. 70%-a ezeknek a munkaerőpiaccal és a munkahelyekkel foglalkozik. A munka megadóztatása, a bérek kérdése, a munkahelyi részvétel, a munkaerőpiaci részvétel, a készségek, képességek megszerzése, egyenlőre eléggé rugalmatlan null kezelt kérdésekről van most még szó. Amennyiben a tavaszi tanács csak és kizárólag az ECOFIN-re hagyja az, Euró- az ajánlások megfogalmazását, hogy a teljes ajánlási csomag elkészülhessen a tagállamok irányába, a nemzeti reformprogramok felé, akkor bizony valahol a leg kompetensebb szakminisztereket, a munkaügyi minisztereket hagyjuk ki a körből, és akkor bizonyos szűk keresztmetszetekkel sem számolunk. Ezen rendeletnél ugyanis az ajánlások, amelyeket a tavaszi tanács, valamint az ECOFIN is megfogalmaz, másrészt pedig az EBSCO-ban születnek meg. Én így látom a szervezés útját. Itt a szakbizottságban is meg lehetne beszélni ezt a gondolatot, és a par- szociális partnereket, és ki kell, meg kellene kérdezni, kérdezni arról, hogy a 148-as cikk szellemében koordináció ö, alakulhatni ki az Európai Tanács között, és a másik tanács között, hogy kiegyensúlyozottan, árnyaltan lehessen megközelíteni a makrogaz felügyeletet. A 148-as cikk olvasatában is ezt az új dimenziót logikusan figyelembe kell venni. Ugyanitt olyan kulcsfontosságú üzenetekről van szó, amelyeket évente az ECOFIN-ben is megfogalmaznak. Ha az ECOFIN képes erre, akkor a mi tanácsunk is képes erre, de hát a, az Európai Tanács dönt majd erről. A reformokat a tagállamok végzik el, ajánlások alapján, aztán egy második forduló is ö, sorra kerül, még fontosabb ö, fordulóról van szó, a célzott tagállami ajánlásokról van szó. Fakultatív jellegűek ugyan, de rendszeresek évente és rendszeresek lehetnek. Megint csak a 148-as cikk szellemében a reformok nemzeti szintű elemzését követően, amelyet a bizottság végez el, aztán az EBSCO vonalán keresztül az ECOFIN-nel egy időben országspecifikus ajánlások kerülnek megfogalmazásra. A tagállamok, az érintett tagállamok a lehető leginkább országspecifikusak így, hogy az Európai Uniós szakminiszterek nem csak pénzügyi ö, ajánlásokat, hanem munkaügyi ajánlásokat is megfogalmazhatnak. A 148-as cikk megfelelő jogalapot biztosít ehhez. Júniusban aztán a nemzeti reformprogramok alapján munkaügyi ajánlások is és ajánlások is megszülethetnek, és akkor a két vonalon megszületett ajánlások ismeretében végezhetik el a tagállamok a megfelelő munkát. Erről a kihívásról van most szó. Amikor a makrogazdasági felügyeletről szóló írásokat olvasok, egyenlőre a 148-as cikre egyetlen dokumentum sem utal. Most valami forradalmit teszünk, persze nem lépjük át igazából a szellemiségét a szerződésnek, de mégis forradalmi ez a gondolat, hiszen nem csak az ECOFIN az egyetlen és kizárólagos tárgyalópartner, és aztán az ECOFIN feljegyzésein keresztül tárgyalhatnánk más szakminiszterekkel és tanácsokkal. Veszélyes lenne így gondolkodnunk, hiszen nem csak távlatokról, hanem a ö, foglalkoztatáspolitika magáévá tételéről van itt szó most minden tagállam szintjén hogy a, nem csak a munkahely ö, szakpolitikájáról, hanem a közegészségügyről, és a nyugdíjkérdésről is beszélhetnünk, hiszen minden érdekelt félnek magáévá kell tenni kiegyensúlyozott módon a kérdést. Úgyhogy a hatékonyság is alapvető fontossággal bír ezen témák feldolgozásakor az EBSCO következtetései októberben világosan fogalmaznak eh, már az iránymutatásokban, is háttérként megjelenik ez a gondolatsor, és utalunk az október végi Európai Tanács eh, ajánlásaiban is. A rendeletben úgy kellene eh, fogalmaznunk, hogy ezt a kérést, a 148-as cikre való utalást megvalósítsuk. Az ECOFIN azt mondta, hogy hát legalább egymás között állapodjanak meg, hogy valóban illetékes szerveken keresztül járhassunk el, olyan illetékes grémiumokon keresztül, mint az ECOFIN. Köszönjük az ott mindazoknak, akik a tanácsi formációban dolgoztak ezen. Mi azt kértük a tanácstól, mármint az Inkótól a tanács illetékes munkacsoportjától, hogy valóban legyünk. Mi is hatékonyak vagyunk, legyenek mutatóink, makrogazdasági mutatóink, és a munkacsoport egy Joint Assessment Reportot ö, ö, dolgozott ki szakmailag megalapozott munkaügyi elemzéseken épül, munkaügyi elemzésekre épülő ö, táblázatok formájában. Ezen táblázatok a versenyképességet, foglalkoztatási kérdéseket sokkal szélesebb körben felölelik és kezelik. Sokkal inkább, mint eddig. Eddig a mutatók a bizottság tollából származó dokumentumban, dokumentumokban csak a bérekre utaltak. Most már képesek leszünk folyamatosan elemezni, hogy hogyan alkalmazzák az iránymutatásokat az új gazdasági felügyelet keretében, másrészt pedig elemezni tudjuk majd a makrogazdasági politikákat is, nevezetesen az elhíresült szűk keresztmetszeteket hogy finomabban, árnyaltabban tudjuk a ö, munkaerőpiaci mutatókat elemezni. Hétfőn az EBSCO-ban a foglalkoztatás monitoringját is majd különböző mutatókon és almutatókon keresztül tudjuk majd elemezni. Ez az egyik legfontosabb elem. A vita a rendeletek elfogadásáról hosszú lesz, de januártól már a közös bizottsági jelentés megszületik. Köszönöm a soros magyar elnökségnek majd, hogy a tém- tematikájában napirendjére már ö, felvette ezen világos ajánlásokat, és a, erről az új típusú kormányzásról szóló vitát a tavaszi tanácsi ülés napirendjére. Majd meglátjuk, hogy a júniusi tanácsülésre, tanácsülésig mire leszünk képesek. Minden esetre a 148-as cikk, mint jogalap bekerülése már egy fontos lépés az anyagba. A szociális partnerek bevonása természetesen magától értetődik. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon fontos volt, hogy meghallgassuk ezt, ha ezt a csatát meg akarjuk nyerni, akkor a szakbizottságunk kötelezettségvállalása is fontossággal bír. A csomag felének én vagyok a téma felelőse, Lamikaza kollégám a másik felének a, az előadója, majd visszatérünk még erre a csomagra. Amikor a szövegjavaslatokat vitatjuk meg, akkor ön két gondolatra utató, mutatott rá. Az egyik specifikusan a makrogazdasági felügyelet kérdése volt, de jelenleg a szövegek egyike sem foglalja még magába az európai szemeszter dinamikáját, mint olyat. Hát úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentnek kell majd felkarolnia ezt a témát pontosan azért, hogy az európai szemeszter bekerüljön a szövegekbe. Mivel az európai szemeszter valójában nem szerepel még a szövegekben, így azon eszközök, amelyek az Európai Parlament rendelkezésére állnak most, és amelyek már rendelkezésére álltak a reform előtt is, tehát már rendelkezésünkre állnak most is, nos, ezek az eszközök egyszerűen eltűntek a szövegből. A foglalkoztatási kérdések szintjén ugyan nagyszerű munkát végeztünk, Őri Csaba ö, úr vezetésével az iránymutatásokról, de hát hol vannak ezen ö, iránymutatások most a szövegekben, az iránymutatásokról van-e szó a rendelettervezetekben? Persze tájékoztatják, konzultálnak is az Európai Parlamenttel, de hát ezen eszközöknek mennyire van fontossága az elnökség szempontjából? Ezen eszközöket, ha nem foglalják be a szövegtervezetekbe, akkor mit tesznek velük? Mik az új eszközök, ha már nem ezekkel élünk? Ez a második megjegyzésem. Harmadik megjegyzésem pedig az eredménytáblákra vonatkozik. Az a, a munkacsoport, az IMCO valóban ö, óriási munkát végzett, pontosan azért, hogy a mutatók és az eredménytábla megszülessen. És egy egyetértek önnel, valahol előre mentek, újítóak voltak, és a tárgyalásokban ez hozzáadott értéket jelent. De ma az általunk olvasott szövegekben táblázatra még csak utalás sem történik. Azt halljuk, hogy majd a bizottság fogja kidolgozni az eredménytáblákat. Mi kerül majd be az eredménytáblákba? Hát mi itt az Európai Parlamentben bizony részletekbe menően fogunk szólni arról, még ha nem is vagyunk mutatók szakértői, hogy milyen mutatókra van szükség az eredménytáblákban. Szeretném, szeretnénk tudni az ön meglátását, ismerni az ön véleményét erről. Az ECOFIN Persze, de hát szociális következményekkel is jár majd, Nos, milyen formációkról is, tanácsi formációkról beszélünk? Kíváncsi lennék, keves az időnk, azonnal megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik szólni kívánnak. De úgy tűnik, hogy már nincs további kérdés, úgyhogy kérem, az enyémekre legyen kedves megválaszolni. Um, nagyon frappánsak a kérdések. Az európai szemeszterről hallottunk, de a rendeletben nem szerepel rá utalás. A döntéshozatali utak még igen összetettek. Herman Van Rompuy a Task Force vezetőjeként következtetéseket is fogalmaz meg a 148-as cikkről. Erre utaltam az imént. Aztán a bizottság is szalad és rendeletet készít, még mielőtt a Task Force maga elfogadna az ajánlásait, úgyhogy valahol most egy kicsit nem teljesen következetesen járnak el a különböző grémiumok, még ha a szándék ilyen is. Ami az európai szemesztert illeti, a rendeletben az egyetlen hivatalos dokumentum, amelyben utalás történik, és az ütemtervre is utalás történik a szemeszterrel kapcsolatban, ez az EBSCO októberi következtetéseinek dokumentuma. Ott az ütemterv világosan olvasható, a kollektív ö, ö, hozzájárulások, kinek mi a feladata. Az európai szemeszter, szemesztert tehát majd akár ebbe az eszközbe, akár egy másik eszközbe be kell venni ez világos. Ugyanis az időkeret, az ütemterv fontos, hiszen a 121-es és 148-as cikk, mint jogalap fontos. A az eredménytáblára való utalás is igen frappáns és helyén való. Eddig semmi nem került, véglegesen nem lett papírra vetve. Ezen híres mutatók léteznek, ezekről beszél a bizottság, és kizárólagos ECOFIN irányítás alatt állna a, a mérleg ö, egyéb pénzügyi ö, utalások, de hát a lakhatás, a magán és állami szektor eladósodottsága, és a többi. Számos ilyen mutatóra történik már utalás, de ezekhez hogy, hogy lehet még hozzáilleszteni további mutatókat is? Olyanokat, mondjuk a bérekről vitázunk most, megkerülhetetlen, még ha elővigyázatosan is kell eljárnunk, és a partnerekkel, a szociális partnerekkel is utánunk kell, de például egy foglalkoztatási ráta mutatót mindenképpen be kellene illeszteni a mutatók sorába. Egész sor olyan mutatóról szólok, amelyről tárgyal a tanács foglalkoztatási munkacsoportja, de a termelékenységgel kapcsolatos valamilyen foglalkoztatási mutatószámra szükségünk van. Kiegészítő jellegű aspektusa lenne, lenne ennek, azért, hogy a két formáció között lehessen utalni a Jones Assessment Framework elhíresült ö, ö, mutató sorára, így lehetne finomítani az elemzést. Persze megértem, hogy első körben csak fontos, lényeges mutatókról beszélünk, és ehhez ezek közé fel kell vennünk a foglalkoztatási mutatót, aztán mélyrehatóbb ö, mutatókra is szükségünk lenne, részletekbe menőbbekre, hogy az EBSCO is finomra hangoltabban tudja elemezni a kérdéseket. Ami pedig a szankciók kérdését illeti, ez egy politikai síkú vita, és nem csak a tanácstól függ, de azt tudjuk, hogy alapvetően alapvető módon be kell vonnunk minden érdekelt felett, hiszen makrogazdasági mutatókról, egyensúlyról beszélünk. Odaértünk el, hogy 0,1 százalékos GDP ö, ö, szankciót lehet kiróni egy tagállamra. 0,2 százalék a stabilitás és növekedési paktum esetében ugyanazon kézben nem hagyhatunk mondjuk ilyen nagyon kizárólagos, szűk elemzéseket, plusz a szankciók kérdését. Ha ez nem így van, akkor Fontos, hogy az egyensúlytalanságok elemzése és a szankciók kirovása két kézben történjen, két kézbe fusson be, még akkor is, hogyha a 148-as cikk ezt nem teszi egyenlőre lehetővé, és hogy a parlament és a szociális partnerek bevonásával történjen ez meg. Ami a foglalkoztatási iránymutatásokat illeti, és amikor az európai szemeszterről beszélek, és arról, hogy milyen fontos, hogy ilyen logikával gondolkodjunk a két rendelet megírásakor, ezt mi miért teszem? Azért, hogy ö, valahol átlássuk azt, hogy milyen új módon ö, ö, alkalmazzuk az új foglalkoztatási iránymutatásokat és a 148-as cikket. Az iránymutatások hosszú időszakra vonatkoznak amikor a 148-as cikkben iránymutatásokról beszélünk, akkor itt valahol ajánlásokról beszélünk, az ECOFIN legalábbis így értelmezi ezt. Ezért kell azokra utalni. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm szépen az együttműködést. Ezen szemeszter során nincs még vége a fél évnek. Sok sikert kívánunk az utolsó EBSCO üléshez is, és minden kollégám nevében elmondhatom, de ön ezt tudja is, nagyra értékeljük az együttműködést. Köszönöm szépen. Euh, Kedves kollégáim, azt javaslom, hogy folytassuk a munkát. Az ötös napi rendri pontra térünk át. Megvizsgáljuk a módosítókat, és megvitatjuk. Papadó Pulu asszony véleményéről. A 2007-13 közötti időszak kohéziós programjainak végrehajtásáról szóló 2010. évi jelentésről van szó. 59 módosító érkezett be. Előadó asszony, öné a szó. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen. 59 módosító érkezett valóban a véleményre vonatkozóan, és ezek között 27 hat kompromisszumos módosítóvá lett összefogva. Ezekről majd egyenként fogunk szavazni. Általában véve úgy gondolom, hogy előrébb jutottunk a kompromisszumos módosítókkal, hiszen a legtöbb javasolt meglátást össze tudtuk fogni, amelyeket megfogalmaztak az egyes tagok. Mm, az az igazság, hogy van három-négy olyan javaslat, amelyeknél még hezitálok, hogy ezeket integráljam-e a kompromisszumokba, de mindenkinek köszönöm, aki részt vett a munkában. Úgy tűnik, hogy, ha jól értettem, hogy van egy olyan kompromisszum, egy frakciót kivéve, hogy akik ugye nem akarják megszavazni, hogy egyeségre jutnunk, de én bízom abban, hogy a legtöbb módosítót el tudjuk fogadni, és akkor ezzel javítjuk ezt a véleményt. Köszönöm szépen! Köszönöm, ki szeretne hozzászólni, Harkin asszony. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Haszmen, asszony nevében szólok hozzá, az árnyék jelentéstevő nevében, ő nem tud itt lenni. Ő egyetért a kompromisszumos javaslatokkal, és csak egy vagy két megjegyzést tenne néhány más módosítóval kapcsolatban. Az én módosításom eh, figurét, vagy az én hozzászólásom figurédő az, hogy 30-as módosítására vonatkozik, eh, és itt a, ez a kofinanszírozás kérdését veti fel. Az én személyes véleményem ezzel kapcsolatban, hogy ezt a kérdést tényleg meg kellene vizsgálnunk, az összes erre a térre mm, tervezett pénznek csak egy nagyon kis részét használták fel eh, arra a célra, amit mi itt fontosnak tartunk. Azt hiszem, hogy nem szabad ezt a kérdést figyelmen kívül hagyni. Én azt gondolom, hogy ezt a módosító javaslatot támogatni kell. És a 19-es módosítást is szeretném itt említeni, Schröter asszony e, módosítása, e, a tagállamok az erf a végrehajtás során az erfolyamában, amit az ESZA kárára pénzeszközöket csoportosítanak át, erről szól ez a módosító javaslat. Azt szerettem volna kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ezen átcsoportosításokkal kapcsolatban ön mit eh, gondol, vagy mit tud ezekről, miért került sor ezekre a pénz átcsoportosításokra, és hogy ezek megfelelőek voltak-e? Um, madame... Köszönöm szépen, Jezlovszewska asszony következik. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja na wstępie chciałam bardzo podziękować e, Pani sprawozdawcy za dużą... Köszönöm szépen. Szeretnék jelent, e, köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy ennyire nyitott volt és, felké, és elkészítette a szöveg végső javaslatát, vagy végső formáját, és a módosítási javaslatokból pedig, módosító javaslatokból pedig kompromisszumos javaslatokat készített. Hat kompromisszumos javaslatból ötöt tudunk kép, támogatni, egyet nem. És egy mm, mm, kompromisszumos módosító javaslat tekintetében nem tudtunk megegyezésre jutni, és az ötös módosítással kapcsolatban sem, két okból. Az egyik, hogy a bevezetőben utalnak az Európai Szociális Alapra, mint egy olyan alapra, amely a szegénység elleni küzdelem része, vagy ezt támogatja. Mindeközben az Európai Szociális Alapot arra hozták létre, hogy segítsenek az, segítsen az embereknek az átképzésben, a vállalkozóvá válásban, vagy a munkahelyteremtésben. Persze a szegénység elleni harc az fontos dolog, de a szegénység elleni harc ezen alap pal összefüggésben úgy valósul meg, hogy erősítjük a munkaerőpiacot és mobilizáljuk az embereket. Emellett az Európai Szociális Alap pénzügyi autonomitását támogatjuk és erősítenénk. A kohéziós politika egy közös költségvetésen alapuló politika. Nem arról van szó, hogy a költségvetéseket megosztjuk. Hónapokkal ezelőtt az Európai Parlament két állásfoglalást fogadott el. Az egész parlament az ellen szavazott, hogy elutasítsuk ezt a pénzügyi autonómiát. Külön itt a kohéziós politikai állásfoglalásra utal, utalok, és az Európai Szociális Alap jövőjéről szóló ö, állásfoglalásra. Ez a két állásfoglalás egy olyan minimum, amit mindenképpen betartandónak tartunk, és emiatt nem tudjuk az említett módosításokat elfogadni támogatunk bizonyos olyan módosítójavaslatokat, amelyek az alap hatékonyságát erősítik és javítják, és az élethosszig tartó oktatást erősítik. És minden olyan intézkedést, amelyek a munkaerőpiacra való visszatérést támogatják. Itt van ugyanis ez a jelentésnek a hozzáadott értéke. Ludvigson asszony, és aztán Schröter asszony. Excuse me, we are... Ludvigsen úr. Ugye a hatos pontnál tartunk, iparpolitika, a globalizáció, globalizáció korában. Nem, nem, nem, er, nem ott tartunk, mondja az elnök, Schröter asszony. Köszönöm szépen, először is Hákén asszonynak szeretnék válaszolni. Nincs, nem vizsgáltam meg az angol változatot, mert most angolul nyújt, németül nyújtottam be a módosító javaslatomat, de elmondom, hogy mi ennek a háttere. Az évek során a szociális alapnak a részesedése az operációs programokban egyre kisebb lett, mert a tagállamok nemzeti kifizetéseket kapnak, és ők tűntik el, hogy mennyit használnak fel az szociális alapból, és mennyit az RFA-ból. És az ESA egyre kisebb lett. Nem akarjuk azonban, hogy az ESZA egyre kisebb legyen, mert ez egy fontos eszköz, fontos eszköz a foglalkoztatás politikára vonatkozóan, és a jövőbeli tárgyalásokra vonatkozóan kérdés az is, hogy mennyire világosak a a feltételek, és ezért fogalmazta meg ezt a módosító javaslatot, mert az Európai Bizottság a maga részéről ezt az elemzést nem végezte el. Van egyéb hozzászólása, nincs akkor a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni a három hozzászólásra. Először is a 30-as módosítás, figureidó asszony módosítása, ezt elfogadom, mert ez egy jó javaslat arra, hogy benyújtsuk egy módosító javaslatot a tagállamok társfinanszírozásával kapcsolatban, és ez egy olyan dolog, amit ami mindenképpen benyújtásra érdemes és megvalósítandó. A 19-es Elizabeth Schröter ugyanezen okból, mint ahogy az előző hozzászóló is megfogalmazta. Én sem igazán értettem, hogy Ön mivel támasztja alá azt, hogy a végrehajtás során az ERFA javára, valamint az a kárára pénzeszközöket csoportosítanak át? Én nem tudom, hogy minden az egyes országokban konkrétan mi történik. Természetesen nem akarjuk, hogy az esza csökkentsék más, más alap javára. A kérdésem az az volt, hogy mivel tudja alátámasztani ezt az álláspontot, mert nem tudom, hogy van-e valamilyen statisztikai adat, amely az ön rendelkezésére áll. Ezért azt gondoltam, hogy tartózkodjunk, mert nem igazán láttam, nem igazán értettem, hogy ön mivel tudja uh, alátámasztani ezt a módosító javaslatot. Én egyetértek az ért, ennek az érdemi részével, egyetértek a tartalmával, de nem tudom, hogy mivel támasztja alá ezt a módosítást. Ami a kompromisszumot illeti, egyeztettünk ezzel kapcsolatban, az e-kompromisszum ma kapcsolatban nem csak azt kell említenem, hogy különbözőképpen látjuk ezt a módosítást. Konkrétan három pontról van szó, amiben nem tudtunk megállapodni. Az első az az, hogy az én véleményem szerint és a kollégák véleménye szerint az ESA egy alapvető eszköz, amely javítani kívánja a foglalkoztatást és csökkenteni kívánja a szegény, szegénységet. Szembe szeretne nézni az esélyegyenlőség esélyegyenlőség kapcsolatos kihívásokkal, és nem szeretnék ezt kivenni a a javaslatból, ugyanis valaki azt javasolta, hogy ezt vegyük ki, töröljük, és koncentráljunk a szegénység elleni harcra. Ezért nem sikerült megállapodnunk. A másik a nemzeti autonomiára vonatkozott. A kohéziós politika szempontjából fontos, hogy ennek a politikának pénzügyi autonomiája legyen. És emellett még egy pont fölmerült, a tárgyalások során világosá vált, hogy ezt nem tudjuk a kompromisszumba belefoglalni. Én azt remélem, hogy a néppárt figyelembe veszi, hogy az EU 2020 egyik célja a szociális diszkrimináció, az esélyegyenlőtlenség elleni harc és a szociális kirekesztés elleni harc, és ezzel az irányelvel is próbálunk az egyenlőség felé, elford, ö, egyenlőség felé fordulva, fordulni. A többi módosítási javaslatot el tudjuk fogadni. A kérdésesek a 30-as, a 19-es és az e-kompromisszum, a többi elfogadható. Szeretne még egyszer visszatérni a vitára? Az, én úgy értettem, úgy láttam, hogy minden pontot sikerült tisztázni. Szeretne még hozzászólni? Madame Jezsevska. Jezsevska asszony. Uwagi e, pani sprawozdawcy, ponieważ e, co do... A jelentéstevő megjegyzésére szeretnék reagálni, hogyha megengedik, ami a szegénység csökkentését illeti. A szegénység csökkentése az egyik alapelv. Itt az esélyegyenlőtlenség, a szociális kirekesztés és a szegénység elleni harc merül itt föl, mint az ESZA feladatai. Ezzel mi nem tudunk egyetérteni. Következetesnek kell lennünk a megfogalmazásokat tekintve a korábban elfogadott anyagokkal. Ugyanez vonatkozik a pénzügyi autonómiára. Nem is olyan régen elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyben amelyel következetesnek kell lennünk. Meg kell, hogy feleljen a most elfogadott javaslat az akkor elfogadott állásfoglalással, mert különben mit fognak mondani rólunk. Köszönöm szépen, Schröter asszony szeretne még hozzászólni. Még egyszer megnéztem a német változatot. Szerintem az, az angol változatot, az angol változat helyes, és szerint én ezt így is értettem. A tagállamok döntik el, hogy melyik alap mennyit kap akkor, amikor az operációs programokat dolgozzák, és hogyha a pénzügyi periódusokon keresztül ezt megnézzük, a pénzügyi időszakokon, időszakokban megnézzük, hogy ez mennyire változott, az ESZA csökkent, és az ERFA pedig növekedett. Pontosan ezt akartam kifejezésre juttatni a módosításomban. Elnök, köszönöm, azt hiszem, hogy nincsen több hozzászólás. A jelentésről holnap fogunk szavazni. és a regionális szakbizottság pedig január 26-án szavaz, úgyhogy lesz idejük még a javaslatunk, javaslatainkat figyelembe venni. Következik a hatos napi rendi pont, most pedig megadom a szót Ole Ludvigson kollégánknak. Épp a politika globalizáció korában az ITRE bizottságnak készítettük ezt a véleményt. A jelentéstevőnek adom meg a szót kérje, kérem, hogy világosítson fel bennünket arról a 30 módosításról, amelyet kaptunk, és a négy kompromisszumos módosításról. Tack för ordet, fru ordförande. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék az árnyék jelentéstevőknek is köszönetet mondani a többi frakcióból, hiszen kiváló volt az együttműködés. Négy kompromisszumos módosítóban tudtunk mai napon megállapodni, és ez tulajdonképpen hat bekezdést érint, ebből négy esetben sikerült kompromisszumra jutni, és bízom abban, hogy a többiek is tudják majd ezt támogatni. Vannak olyan módosítók is, amelyek benyújtásra kerültek, és javították a szöveget. Gondolok itt például a fiatalok támogatására, az életen átartó tanulásra és az egyéb szociális területekre. Nem nagyon hinném, hogy vitás kérdések maradtak, lehet, hogy itt ott lehet még fabrikálni a szöveken, de összességében jó, a dokumentum is bízom abban, hogy holnap meg is tudják szavazni. Köszönöm, mondja az elnök, valaki kére szót, Harkin asszony. Köszönöm, És mivel Krajcman úr, a témafelelős nincs itt, és elnézést kérek Haszmanova asszony nevében, hogy férfiként utaltunk itt rá, de én szólalok föl, tehát még egyszer elnézést. Krajcman kollega tehát nincs itt, de megkért, hogy egy pár gondolatot osszak meg önökkel az ő nevében. Nyilván a szociális piacgazdaság egy nagyon fontos elem itt az iparpolitikában, és a megfelelő kereteket kell a KKV-k számára biztosítani. A politikusok nem mindig tudják eldönteni, hogy melyek a jövő technológiái, mely területekre kellene befektetni, hanem a piacnak is jeleznie kellene, hogy melyek ezek a területek. A teljes ellátási láncban nagyon-nagyon fontos információkra van szükség, és ezeket a KKV-k felé is csatornázni kell. Úgy gondolom, hogy őket sokkal inkább helyzetbe kell hozni, és meg kell nekik mutatni, hogy az együttműködés az mekkora előnyöket jelent számukra, ha például új technológiákba ruháznak be, és a pénzügyi támogatást is biztosítani kell. Azt is szeretném aláhúzni, hogy a szociális partnereket, a kiigazításokat a válság közepette, illetve után végre kell, hogy tudják hajtani, és nyilván át kell állnia valamelyest a munkaerőnek is Ebben a tekintetben az életen átvaló tanulás egy nagyon fontos momentum. Ami a B kompromisszumos módosítót illeti, úgy vélik Rajcman úr, az innovatív technológiai megoldások, például az energiaellátásban, valamint a CO2 kibocsításban miközben természetesen az innovatív megoldásokat támogatjuk, úgy gondolja, hogy ez egy kicsit szűk megállapítás, és az energiaellátás és a CO2 kibocsátást kiemelni talán nem helyes, és egy kicsit általánosabban fogalmazna, egyébként viszont a jelentéstevővel maximálisan egyetért. Vannak-e még mások, akik szót kérnek? Ötrix úr reagálni kíván az elhangzottakra? Självklart ska vi ta till oss de här olika delarna se hur vi ska göra. Vi har ju haft ganska... igen, hát ha megnézzük, azért tudjuk azt, hogy nagyon kevés idő állt rendelkezésre, és ez pedig ugye azt eredményezte, hogy a módosítókat nem osztották ki. Persze közben mindenki megnézhette őket. Nagyon sok reakció nem érkezett ez idáig, mégis természetesen meg fogom próbálni ezeket figyelembe venni és megoldást találni. Bon, euh, je comprends qu'il y a un accord. Ha jól értettem, akkor a négy kompromisszumossal kapcsolatban megállapodás született, s ha ez így van, akkor holnap szintén szavazunk. Az ITRE január 13-án szavaz. A nyolcas napi rendi ponthoz térünk át, amelynek keretében 82 módosító indítványt fogunk meg áttanulmányozni a bizottság szót. Kér, mivel kapcsolatban kér szót? kérdezi az elnökasszony. Akkor újra megnyitjuk a hetes napi rendi pontot, és a bizottsági a szó. Uh, um, Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatunk a témában. A vállalkozási főigazgatóság amely az integrált iparpolitika kommunikációjával kapcsolatban politikájáért felelős. Mi támogatjuk az önök javaslatait, de van két pont, amelyekkel kapcsolatban fontos lenne, hogy beszéljünk ezekről, és biztosítani kell azt, hogy az önök javaslatait figyelembe vegyék. Az egyes, a hármas, az első a hármas bekezdéssel kapcsolatos. Nem láttam a kompromisszumos javaslatokat. Ez arról szól, hogy az foglalkoztatás alacsony széndiokszid kibocsátású iparágak felé történő megfelelő elmozdulását kell elérni. Mi azt várjuk, hogy az ipar általánosságban a szénkibocsátás területén javítást ér el, de azt gondoljuk, hogy az energia intenzív gazdaságok nagyon fontos, vagy iparágak nagyon fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban. Ezért az elmozdulás szó, a shift az angol változatban, azt is implikálja, hogy az Európai Unióban csökkentenék az energiahatékony iparágak arányát. Ez nem lenne jó üzenet. Főleg azért, mert az energia intenzív iparágak az Európai Unión belül hatékonyabbak, mint az energiaintenzív iparágak az Európai Unión kívül. Úgyhogy emiatt nem tartjuk egyértelműen eh, támogatandónak azt, ezt az elmozdulást az Európai Unión belül egyedül az alacsony széndiokszid kibocsátású iparágak felé. Ez egy világ, vagy globális szintű meggondolást eh, feltételez az Európai Unióban az értéklánc rendkívül fontos, úgyhogy egyszerűen csak azt szeretném javasolni, hogy ebben a mondatban az elmozdulás, vagyis shift szót gondolják át még egyszer. Ami a technológiával, a környezetvédelmi technológiával e, kapcsolatos munkánkat, illetve a mikroelektronika, az fejlett termelési technológiák területén végzett feladatunk nagyon körű, és végig kellene gondolnunk azt is, hogy ezen a területen milyen fejlesztésekre kerül sor, nem csak a környezetvédelmi technológia területén. Persze a környezetvédelmi technológia rendkívül fontos, de nem csak ez az egyetlen olyan ágazat, amelyben a technológia fontos fel kellene gyorsítani a piacnak a reagálását ezekre az új technológiákra, és emellett az embereket fel kell készíteni arra, hogy képesek legyenek ezeket a technológiákat alkalmazni, használni. Ez a két apró megjegyzésem lenne. Általánosságban nagyon is egyetértünk az önök javaslataival. Ezzel a két ponttal kapcsolatban kérnénk, hogy gondolják végig az vélemény megfogalmazását, mert mi nagyon komolyan veszük az önök javaslatait, és fontosnak tartom azt, hogy megértsük a probléma teljes dimenzióját. Köszönöm. Egymás között újra megnyitjuk a vitát. Az előadó úr esetleg szeretne elmozdulni az elmozdultakhoz képest? Vannak-e gondolatai a hangzottakkal képzsen? Om vi får eh, synpunkter ska vi självklart titta på dem och se vad vi kan göra åt. Men som jag sa... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilván figyelembe fogjuk venni ezeket a pontokat. Azt gondolom azonban, hogy annyira gyorsan eh, annyira gyors volt az eljárás, hogy emiatt kellett megállapodnunk az árnyék jelentéstevőkkel eh, ebben a megfogalmazásban. Természetesen figyelembe veszük ezeket a javaslatokat. Úgy látom azonban, hogy konszenzus alakult ki a frakciók között. Természetesen megvizsgáljuk ezeket a megfogalmazásokat. Mivel a szavazás a véleményről holnap kerül megszervezésre, úgy gondolom, hogyha csak másként nem látják, akkor a most elénk tárt szövegről fogunk szavazni a mi szakbizottságunkban. Apró problémánk van, mert most kivételesen előre szaladtunk a programunkhoz képest, és Karima Deli asszony még nincs itt. Márpedig a napi renden a hetes pont alatt az ő véleményéről tárgyalnánk, tehát mit is tegyünk most? Ez itt a kérdés. Fel kell, hogy függesszem egy negyed órára az ülésünket. 17 óra 25-kor folytatjuk a munkát. Nagyon sajnálom, és elnézést kérek a tolmácsoktól, mondja az elnök asszony, de az időnket a 18.30-as határidőt betartjuk. Kedves kollégáim, elnézést ezért a nem igazán kellemes munkamódszerért, mert egy picit úszik az ülésünk, de hát elég nehezen tudtuk volna a Deli asszony féle jelentéshez fűzött módosításokat elemezni az előadó jelenléte nélkül. Hetes napi rendi pont 82 módosító megvizsgálatára a, a kulturális szakbizottságról van szó, és öné a szó a kulturális és kreatív iparágakra rejlő lehetőségek felismerése címmel. Elnézést a kérdés, késésért, köszönöm az árnyék előadóknak, köszönöm a szakbizottsági kollégáimnak, hogy több mint 82 vagy 80-nál többel gazdagították az én jelentésemet, véleményemet. Elnézést kérek a nem francia ajkú kollégáimtól, akiknek nem tudtunk kompromisszumos módosítókat csak francia nyelven benyújtani. Köszönöm, hogy megértik, rövid idő állt rendelkezésünkre. Nyolc módosító, kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki. Üdvözlöm ezt a sikeres eljárást, holnap szavazunk, kicsit röviden elmondom, milyen kompromisszumos kihívásokat próbálunk felkarolni. Először is az európai gazdaságban a kreatív iparák szerepe, munkahelyteremtés, valamint a 2020-as stratégia céljainak meg e, elérése az innovatív jellegű munkahelyteremtő stratégiában. Különösen a, arra utalnék, hogy a szerződések folytonossága, a munkahelyek folytonossága nem megfelelő, a munkanélküliségi biztosítások, a folytonosság megszűnése esetén a jövedelmek folytonossága, fiatalok, a kreatív tartalmak, a fiatalok munkahelyi piachoz való hozzáférése, valamint mobilitás és a kulturális sokszínűség előmozdítása kiemeltük az alapképzés és az élethosszig tartó szakképzés fontosságát, különösen a digitális kultúra terén, ahol a kis- és középvállalatoknak szükségük van az európai alapokra és a mikrohitelekre. Pozitívan vélekedünk azon módosítókról, amelyeket nem szerepeltetünk a kompromisszumos módosítókban, de javítják a minőségét, dinamikus jellegét a munkahelyteremtésnek. 42-es Costa Cofferati-ra utalnék, amely a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségekre utal. Nem szerettük volna felkarolni azt a kérdést, amely nem a mi kompetenciánk, ezért a 78-as és a 81-es módosítót nem tudtuk támogatni. Ugyanakkor az EU-ban teljesen kell hozzáállnunk ezhez a kérdéshez, mert az elvégzett művészek által elvégzett munka megfelelő jövedelm, javadalmazásáról van szó, ami a alkotói jogokat illeti az innovációt és a munkahelyteremtést kell ezen ágazatban támogatni, főleg ha a szabályok nem harmonizáltak, és a kivételek sem az EU-ban. Természetesen rendelkezésükre állok minden megjegyzésre kapcsolatban, és a módosítókkal kapcsolatban is pontos válaszokat szívesen adok. Steinbrück asszony. Most nem, de... Igen, a de Szociáldemokrata frakció nevében szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó volt az együttműködés. Tartalmilag igazság szerint nem kívánnék semmit kiegészíteni. Nagyon jó volt, hogy itt tudtuk megtárgyalni ezt a jelentést, hiszen ezzel által fogékonyabbá váltunk egy olyan terület iránt, amely azért nem áll az érdeklődés homlokterében, és ezzel is tudjuk ezt támogatni. Köszönöm. Monsieur Baldassar, puis Madame Arkin. Baldassar, majd Arkin asszony. Grazie, Presidente. Anch'io voglio complimentare. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Szeretnék köszönetet mondani a néppárt nevében a jelentéstevő asszony munkájáért. Nyolc kompromisszumban sikerült a mindannyiunk javaslatait. Azt gondolom, hogy ez valóban mutatja a kompromisszumos készséget és a szakbizottságnak azon akaratát és képességét, hogy a legfontosabb pontokban meg tudjon egyezni. Nyilván a többi 80 valahány módosító is olyan, amelyet pozitívan értékelünk és támogatni tudjuk. Tehát összességében azt tudom megállapítani, hogy konvergencia mutatkozik a benyújtott javaslatok tekintetében. Ugye ez egy fejlesztési és növekedési szektornak tekinthető terület, és miután speciális tevékenységről van szó, gondolok itt a művészekre, Fontos, hogy szociális védelemben tudjuk őket részíteni, részesíteni, és azt is biztosítani tudjuk számukra, hogy nemzetközi szinten jobban együttműködhessenek. A különböző vállalkozások, a, legyen szó személyekről, vagy csoportokról, akik tulajdonképpen a kultúrának a követei egy sokkal átfogóbb ciklusban tevékenykednek, kezdeményeznek, és ezáltal növekszik ez a szektor. Függetlenül attól, hogy ebben az ágazatban a tevékenyködőknek a védelmet szavatolni kell, biztosítani kell számukra a képzés, a továbbképzést is, és éppen ezért a jelentésben foglaltakat nagyon pozitívan értékelem. Még egyszer aláhúzom, hogy a jelentéstevő asszony nagyon is örömteli volt, és öröm, örömmel tölt el engem is. Harkin asszony. Um, Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért és ezért a dokumentumért, illetve a kompromisszumokért. Kreuzfeld úr nevében mondhatom, hogy egyetért a jelentésben foglaltakkal, az ALDE is fogja tudni az egyesítést, a kompromisszumokat követően a benyújtott javaslatokat. A 12-es módosítással kapcsolatban, amit nem tudunk támogatni, itt az szerepel, hogy a kreatív ismeretekhez és a tartalmakhoz való hozzáférés alapvető jog, ezt nem fogjuk tudni támogatni. A D kompromisszum ugye a hármas paragrafusra vonatkozik, ez lett most módosítva, és itt a residencies kifejezés található, míg a kompromisszumban residences, tehát a, az egyes szám, illetve többes szám a különbség, miközben a szó is mást jelent, tehát hogy valaki valamely országnak lakosa-e, miközben a másik oldalon pedig a, a székhelyet is jelentheti. A 77-es módosítóról is szólnék még. Itt azt kérem, hogy a munkanélküliek biztosítására vonatkozó szakasz tekintse át még talán ezt egy kicsit pontosítani kellene, amit itt megfogalmazott. Köszönöm. Fenrük asszony. Igen, a 77-es módosítót vissza fogjuk vonni. Nagyszerű. Bárki más kére még szót, ha nem, akkor Deli asszonynak adom meg újra a szót. Kedves kollégáim, köszönetet szeretnék mondani, mert a munkán közös munka. Valóban köszönöm tehát, hogy időt szenteltek a vélemény elolvasására, és a na- nagyon jó kompromisszumot kollektív intelligenciával ki tudtuk dolgozni. Árkén asszony a 12-es módosító, amely kimondja, hogy a kreatív ismeretekhez és tartalmakhoz való hozzáférés meghatározó elem. Itt az ismeretekről beszélünk, az ismeretekhez való hozzáférés a jog. Persze valahol az ismeretek és a tudás összefüggéseiről beszélünk. Lehet, hogy rosszul fordították az anyagot hiszen a tudás, az ismeretek mögött a tudás áll. Más megjegyzés van-e már? Ami, Árkén asszony, megjegyzését illeti a hármas bekezdéssel kapcsolatban, ha én a hármas bekezdést franciául olvasom, a hármas bekezdést, az eredetit és a kompromisszumét. Én ö, ott ö, a művészlakások és műhelyek kifejezést látom. Nem tudom, hogy angolul ez hogy van, de franciául mindkét verzióban művészlakások és műhelyek szerepelnek. Nem tudom, lehet, hogy időközben az angol változat megváltozott. I'm, I'm just referring to the original paragraph. Na, a hármas bekezdésre utalok, angolul. Az eredeti azt mondja, tehát Y-ra végződően, mint hogyha a személyekről, mint hogyha a művész lakásokról, a székhelyekről beszélnénk, miközben a módosításban a személyekre vonatkozó kifejezés szerepel. Tehát Y plusz a többes szám, illetve az IE plusz a többes szám. Ez nem pusztán egy artist in residence, tehát a, a műhelyen, vagy a székhelyen, vagy a művészlakásban lakó művészre utalunk, akkor egyértelművé tennénk ezt a szakaszt. Persze ezen nyelvi nehézséget figyelembe veszük majd, de hát a francia az eredeti változat, úgyhogy az lesz az irányadó, ha esetleg jogi útra terelődik az ügy. Ha más megjegyzés más nincs, már nincs ezzel a véleménnyel kapcsolatban, köszönöm az előadónak a munkáját és a szövegről. Emlékeztetem önöket arra, hogy holnap szavazunk az érdemben illetékes szakbizottság, a kulturális szakbizottság január 25-én szavaz a jelentéséről. Most áttérünk a 8-astól 13. pontig télünk át egy együttes vitára hat szövegről, a kormányzási, gazdasági kormányzási csomagról van szó két előadóval. Először megadom a szót David Kaza úrnak, azt javaslom, hogy talán a hat szöveget egymás után terjesszük elő, aztán pedig átfogóan ö, cseréljünk véleményt, együttes vitaként ezen hat szövegről a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsítására, pontosításáról szóló rendelet módosítása, a második a költségvetési keretről szól, a harmadik pedig a költségvetési felügyelet eredményes érvényesítéséről szól. E három szöveget kérném, hogy vezesse föl az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válság után, amelyre sor került, az Európai Unió nagyon sokat tett annak érdekében, hogy hogy bizonyos érzékenységekre utaljon. Először is a pénzügyi ágazat felül, felügyeletének a struktúráját változtattuk meg és alak, ö, vezettük be, illetve a mikro és makro szintű, rendszer szintű kockázatok azonosítását is elvégeztük illetve bizonyos pénzügyi intézetek, az, illetve alternatív befektetési alapok és hitelminősítő intézetekre vonatkozó szabályozás módosítására is sor, sor került. Itt utalnék a tőkekövetelmény irányelvre, illetve utalnék még az egyes bizony, szigorúbb megfogalmazásokra és szigorú intézkedésekre. Ami a gazdasági kormányzást illeti, egy kicsit elmaradtunk. Az Európai Bizottság hat javaslatot nyújtott be, amelyet mi elemezni fogunk, és az elkövetkezendő hónapokban ez alapján dolgozunk. Látjuk, hogy a gazdaságok mennyire összefüggnek, összekapcsolódnak, és hogy egy ország stabilitása vagy instabilitása instabilitása milyen hatással van más országra. És ez sokkal világosabban megmutatkozik akkor, amikor az Európai Uniós tagállamok, főleg az euró országok, ról van szó, és az, a makrogazdasági intézkedéseknek köszönhetően képesek leszünk arra, hogy az aggasztó trendeket, a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, a fenntarthatatlan gazd- nemzeti költségvetéseket, illetve a jövőbeni szabályoknak nem megfelelést is felvessük, azonosítsuk a stabilitási és növekedési paktumhoz paktumnak való meg nem felelést. Nem elegendő ezeket a problémákat azonosítani, emellett korrekt mechanizmusokra van szükség, amelyeket időben be kell vezetni. Annak érdekében, hogy megelőzhessük a válság kirobbanását. A mi feladatunk, illetve az illetékes bizottság feladata az, hogy ezen a területen gyors előrelépést érjen el. A mi feladatunk az, hogy a foglalkoztatással és a szociális kérdésekkel kapcsolatos témák a parlament végleges álláspontjában szerepeljenek. Ebben az összefüggésben itt a szakbizottságban minket mink, nekünk az az előnyünk, hogy már volt egy saját kezdeményezésű anyagunk, amely a parlament előzetes álláspontját már megfogalmazta. A mi véleményünkben már megállapodtunk abban, hogy a foglalkoztatási politikák nagyobb és egyértelműbb figyelemmel kísérésére van szükség, és felügyeletére van szükség, és ezek a stratégiák a határokon átnyúló foglalkoztatási stratégiákat és figyelembe kell, hogy vegyék. Emellett nagyon fontos a a foglalkoztatási bizottság erősítése, emellett az is fontos, hogy a költségvetéseket úgy strukturálják, hogy ez a hosszú távú tervezést lehetővé tegye, annak érdekében, hogy a szociális védelem, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás megvalósuljon hosszú távon. Emellett azt is nagyon fontos, hogy a stabilitási és növekedési paktumot veszélyeztető trendeket azonosítsuk, és a statisztikák legyenek megbízhatóak, és ilyen statisztikákat gyűjtsünk. És ezek a statisztikák tartalmazzák a foglalkoztatási mutatókat is. A feladatunk most az, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk ezt a véleményünkbe belefogalmazni, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a jelentésben ez szerepet kapjon. Elnök asszony, ez az én álláspontom, ezen három anyaggal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ne kell vizsgálnunk, hogy mit javasoljunk, és végeredményben együtt fogok működni az árnyék jelentéstevőkkel, és minden szakbizottságbeli kollégámmal, hogy a legjobb megoldásokat megtaláljuk és remélhetőleg a jelentős, jelentés nem csak a szakbizottság, hanem az egész plenáris is majd az elkövetkezendő hónapokban elfogadja. Köszönöm. Merci, euh, euh, cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Jó magam is. A három szövegről néhány szót hadd mondjak, és aztán hadd véleményezzem majd azokat. Ezt követően pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót az ECFIN igazgatóság részéről, és majd rávilágít szavaival arra, hogy az aggájainkat figyelembe veszi a bizottság. Egy megjegyzéssel. Hadd kezdjem átfogó megjegyzéssel, mielőtt még részletebben menőben ismertetném a három javaslatot. A gazdasági kormányzási csomagban, és a miniszterasszony is elmondta az imént, van néhány kezdeményezési átfedés, a parlament viszont csak a bizottság javaslatait kapta meg, véleményezése. Tudjuk, hogy egy task force következtetéseket fogalmazott meg, amelyeket az Európai Tanács elfogadott, és az Európai Parlament úgy döntött, hogy maga is a vitához hozzájárul azon hat szöveg tervezett tanulmányozásán keresztül, amelyen keresztül jogalkotási tervezet születhet a mi szakbizottságunkban. A tanácsal majd amikor az Európai Parlament elfogadja az álláspontját, akkor a tanácsnak figyelembe kell majd vannia azt, amit el kellett volna végeznie, de még nem feltétlenül a parlament véleményét tükrözi ez. Azon három jogalkotási anyag, szöveg, amelyről nekem kell véleményt alkotnom, a következő utalnék az elsőre a három közül, amely a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróvezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedéseket illeti. A gazdaságpolitikák felügyelete ez, és költségvetési felügyelet, a stabilitási paktum végrehajtásának ellenőrzéséről van szó. Az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján meg kell tehát vizsgálni, hogy hogyan lehet előre ö, tervezni a különböző mozgásokat, és hogyha túlzott eltérések vannak, akkor azokat hogyan lehet kezelni az egyes tagállamok gazdasági helyzeteiben. A mi szakbizottságunkban úgy vélem, nem az a hivatásunk, hogy az egész spektrumát lefedjük ennek a szövegtervezetnek, inkább a foglalkoztatási aspektusokra kell koncentrálnunk, de miniszterasszony is elmondta az imént, hogy a többi Európai Uniós célkitűzést is figyelembe kell vennünk, így a 2020-as stratégiák különböző célkitűzéseit, ezeket mind-mind figyelembe kell venni. Másrészt pedig az adott helyzetek elemzésekor először is meg kell vizsgálnunk a deficit helyzetet és a többlet helyzetet is azon kritériumok figyelembevételével, amelyek a, az jelzőszámokban szerepelnek, ami a strukturális reformokat illeti, nagy kihatással vannak a munkaerőpiacra, arra, hogy a nyugdíjak meghatározása hogyan történik, és ezen kérdéskörben is figyelnünk kell, ügyelnünk arra, hogy az EBSCO tanácsot bevonják a felügyeleti mechanizmusba. Az ECOFIN tanács mellett. A másik két szöveg, amelyről véleményt alkotok, a következők a költségvetési egyenleg felügyeletének, gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról a rendelet módosítására vonatkoznak, valamint a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséről és kigazításáról szólnak. Magukat az egyenlőtlenségeket magukban vizsgálják a szövegek, másrészt pedig azon aggályokról szólnak, amelyeket különös európai övezeti tagországokból kell megközelíteni. Bizonyos megjegyzéseket már tettem. Ezek közül az első a következő. Agályunk van, a 121-es cikken kívül utalni kell, ezt szeretnénk, és utaltunk már erre, hogy utalhassunk a 148-as cikkre is tehát hogy a munkaügyi, foglalkoztatási, szociálpolitikai aggályok igenis a potenciális egyensúlytalanságok részét képezik makrogazdasági megfontolásból. Ennek meg kell jelennie abban is, hogy hogyan dolgozzák majd ki a különböző módok, mutatókat. Még akkor is, hogyha explicite a mi szakbizottságunk nem illetékes adókérdésekben, akkor is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az ilyen makrogazdasági egyensúlytalanságok kialakulásában a fiskális kérdések, a munka és a tőke egyensúlyhelyzete vagy egyensúlytalansága nagy fontossággal bír. Ezért ezekre a kérdésekre is utalni kell. Ami a mutatókat illeti, azon mutatókat, amelyek az első javaslat központi részét képezik, hiszen ezen mutatókat kell elemezni, és ezen keresztül lehet majd megvizsgálni azt, hogy egy adott egyensúlytalansági helyzet fennáll vagy e vagy sem, és szankciók kiróvására is ezen mutatók alapján kerül sor. Utaltunk már a mérőszámokra, de én majd javaslatot szeretnék tenni arra, hogy a foglalkoztatási ráta és a társadalmi kirekesztés mutatói is szerepelhessenek-e mutatószámok között, legalábbis erről vitát szeretnék nyitni. Szeretném ellenőrizni, hogy ellenőreztetni, hogy a mutatók sorában legyenek olyan mutatók is, amelyek a mi aggájainknak felelnek meg, vagy azokat vizsgálják. Egyszerűen most még egy ta, egyfajta tabula ráza, egyfajta fehér ö, ö, tábla az, ami előtt állunk, és a, a hatáskört csak a bizottsági hatáskörként vizsgáljuk, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság tollából származhatnak csak a mutatók, már pedig az Európai Parlament is szeretne a mutatók hatájá, hatájába vagy mutatók sorába néhányat fölvenni. Be kell azonosítani tehát ezen makrogazdasági egyensúlytalanságokat a dolgok jelenlegi állásában. Az Európai Parlament szerepe az, mármint hogy nincs. Szinte nem létezik ez a szabály, mármint ez a szerep. Néha az Európai Parlamentet tájékoztatják akkor, amikor egy megelőző fellépés kerül indul útjára, de az ajánlások sorában a preventív intézkedéseket közé kell tenni, és ekkor tájékoztatják a parlamentet is. Viszont mérehatóbb szerepet, utalást a foglalkoztatási iránymutatásokra nem találunk a szövegben, és arra sem, hogy az Európai Parlament véleményét ki kell kérni. Ami a szankciók mechanizmusát illeti az egyensúlytalanságok orvoslására, amikor megállapítják az egyensúlytalanság meglétét, a javaslat úgy szól, hogy amikor az Európa özvezetben állapítják meg az ilyen makrogazdasági egyensúlytalanságot, akkor egy olyan bírságot szabhatnak meg, amely a GDP 1%-át teszi ki. A megelőző év GDP-éről van szó az adott tagállamban. Ennek a módosít, ennek a büntetés összegnek az allokációja a jól teljesítő országokat célozza meg. Így valahol a ciklikus jellegével van problémánk magának a büntetésnek, hiszen olyan a szociális helyzet, olyan a szociális költségvetés és a munka ügyi helyzet a tagállamokban, hogy én azt javasolnám, hogy kerüljön bele a szövegbe egy olyan egyensúly elem is, amely a mi aggájainkat tükrözi. Ennyit talán első körben mindarról, amit én javasolnék, kiegészítve az előttem szóló Káza kollégám gondolatait, amennyiben a kollégáim elfogadják a javaslatot, akkor most megadnám a bizottság képviselőjének a szót. Szervázderosz úr, aki a főgazgató helyettese az ECFIN-nek. Szeretnénk tudni, hogy az ECFIN-ben a mi szakbizottságunk aggájai a foglalkoztatás és EBSCO bizottságban elhangzottak, hogyan jelennek meg, milyen fülekre találnak. Aztán megvitjuk, meg, megnyitjuk kollégáinkkal a vitát. Euh, Mielőtt megadnám ennek a szót, valami nagyon ö, szíven üt minket, parlamenti képviselőket. Ami a költségvetési eljárást illeti Kaza úr véleményezője ennek a kérdésnek, nagyon sok utalás történik arra, hogy mi lesz a tartalma az előrejelzéseknek, hogyan fogják elvé, megírni az előrejelzéseket, de az ütemtervről nem szólnak. Az európai szemeszterről hallottunk már, de nem nevesítik a szövegben. Ez szándékosan történt, van-e arra ok, indok, hogy miért nem szerepelnek ezen utalások. Kormányközi megállapodást látjuk egyik oldalon, másik oldalon egy hat együttdöntési ö, szövegcsomagot olvasunk, aztán mindezek az aspektusok hogyan konvergálnak majd. Good evening, uh, Madam Chair. Jó estét kívánok! Elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást is, azt az alkalmat is, hogy elmondhatjuk a véleményünket e témában. Elnézést kérek, mert uh, késtem két percet, és ezért nem hallottam sajnos Káza úr teljes expozéját, de természetesen később hajlandó vagyok arra, hogy uh, arra, hogy még beszéljünk erről, és meghallgassam, amit elszalasztottam. A bizottság csomagjáról pedig nagyon szívesen beszámolok most. Rövid leszek, hogy legyen még idő a vitára is. Először is hagy emeljem ki, ahogyan ön is elnök asszony elmondta az előadásában, hogy ez a csomag a részünkről, ezt szeptember 29-én került előterjesztésre, és ez a vita tárgyát, központi magját képzi, mely vita most a tanácsban is zajlik ugye párhuzamos folyamatról is beszélhetünk, a Van Rompuy féle Task Force-ban is erről tárgyalnak, és a tanácsi munkacsoportokban is. És mindezekben a bizottság dokumentuma fog központi témává megfogalmazódni. A különböző fórumokon, tehát ugyanígy a parlament és a tanácsban is fontos elem tehát ez a csomag. Mm, ha bárkinek is lett volna kételje e felől, akkor remélem, hogy ezzel ezeket elosztattam. Ami a tartalmat illeti. Szeretném kiemelni ennek a jelenlegi parlamenti vitának a fontosságát itt a szakbizottságon belül is, hiszen az Európai Unió egy nagyon fontos momentumot lép meg éppen különös tekintettel a piacokra, amelyek fontos üzeneteket közvetítenek, és nagyon fontos, hogy lépjünk, cselekedjünk, és azt a munkát, amit elvégzünk, amely alapvető a kormányzás, gazdasági kormányzás területén is megmutatkozon, hogy az Európai Unió tud lépni, hatékony és gyors. A második elem itt a bevezetőmön belül az, hogy számos kollégával és a főtitkársággal és főigazgatóságon belül is az utóbbi hetekben fontos vitákat folytattunk bilaterális szinten, több oldalú megbeszélések keretében, és azt hallott, amiket hallottunk, az alapján azt mondom, hogy ez nagyon motiváló, nagyon ösztönző, és ez jó így ami a tartalmat illeti. Nos, ez a csomag, amit a bizottság elfogadott, annak a célkitűzése az, hogy a jelenlegi Európai Uniós strukturális rendszerben tapasztalható hiányosságokat leküzdje. Erről szól számos dokumentum. Ugye nagyon sok a gazdasági, pénzügyi egyensúlytalanság, amiket meg kellene próbálni elkerülni, főleg, hogyha a válság ezeket még jobban felerősíti. A csomag tehát ezeket célozza, nem a teljes felügyeleti rendszert célozzuk meg, amelyre természetesen szükség lenne Európában, de a bizottság a május és júniusi közlemények alapján három fontos blokkot emelt ki, az egyik a fiskális terület, ahol a stabilitási és növekedési paktumot szeretnénk megerősíteni, különböző javaslatokkal, ezeket nem fogom most részleteiben elsorolni, azt gondolom, hogy erre nincs is szükség, de fontos az, hogy a preventív ágat meg kell erősíteni, és az ilyen irányú intézkedéseket, hogy az adósság állomány ne növekedjen tovább. A fiskális csomagnak két eleme van, a pénzügyi keretben is lecsapódik ez, és azt gondolom, hogy ez az egyik eleme a struktúrának, amely eddig hiányzott. Tehát a nemzeti keretrendszerek alkotják azt a magot, amelyekre természetesen a jövőben nagy felelősség is fog hárulni, európai szinten is. És ezt a felelősséget fokozni is kell nemzeti szinten. A tanácson belül van még vita arról, hogy egy direktívát ezzel kapcsolatban megfogalmazzunk-e. A tagállamok többsége támogatná egy ilyen irányelvnek a megfogalmazását, hiszen ezzel nemzeti szinten a fiskális szabályokat és kereteket, amelyekre szükség van, végre meg lehetne teremteni. A decentralizált fiskális rendszer is nagyon jól működne, hogyha lenne e- egy olyan irányelv, amely mentén ezeket szabályozni és rögzíteni lehetne pontosabban. Még egyszer mondom, tehát a tagállamok több része támogatja ezt, mások nem, és ezért a tanácson belül jelenleg heves vita zajlik. Át kell gondolni ezt a területet. Aztán a végrehajtó mechanizmus, mint másik fontos elem, automatizmus lenne az egyik csapás irány, ez egy kvázi automatizmus, hogy úgy fogalmazzak. Fontos lenne tudni azt is, hogy ki ellenzi ezt az elképzelést, a szankciók mechanizmusát, a szankciók rendszerét is át kell gondolni. Nagyon sokszor ugye a költségvetésre vonatkoznak ezek a szankciók. Fontos lenne talán egy általános jogszabály meghatározása, de hát különböző szabályozások vannak most érvényben, és ezekre kellene szabni akkor a szankciókat. Az első raportőr már beszámolt róla, és én is alá tudom húzni, hogy a szankciókat nem az egyes ügynökségekre vagy polgárokra vetítenénk ki nemzeti szinten tehát a magánkezdeményezéseket nem veszélyeztetnék ezek a szankciók. Egy másik nagyon fontos téma az egyensúlytalanságok. Erről is nagyon sok szó volt már, nem újdonság tehát, és együtt kell tekinteni a stabilitás kérdésével. Nagyon sok ember érintett ebben. Az eredménytábla felvetődött már ebben a kontextusban, és az Európai Parlament is részt kíván venni ennek a kiteljesítésében. Ez az eredmény tábla 1-től 10-ig terjedő tényezőkkel dolgozik. Nagyon sok ötletünket megosztottuk már, illetve a tagállamok is elmondták a maguk meglátásait, és ezért úgy gondoljuk, hogy a tényezőknek a számát mindenképpen korlátozzuk. Nem lenne jó, hogyha nagyon elharapózna itt a tényezők, az indikátorok száma, mert akkor nagyon bonyolult lesz a, az értékelési feladat, és nem tudjuk tulajdonképpen megszűrni a beérkező információkat. Fontos lenne egy olyan kritériumrendszer, amelyel értékelni lehet a 27 különböző tagállamban, hol tart, milyen fokú, mértékű az egyensúlytalanság. Nyilván pozitív és negatív irányú is lehet az egyensúlytalanság. Különböző színekkel lehetne utána zöld, narancság vagy piros színnel jelölni ezt az egyensúlytalanságot, amelyen nyilván a komolyságot, a helyzet komolyságát is ö, ö, szignalizálnánk a tagállamok felé. Nem automatikus azonban ez az eredménytábla, ez csak egy filter, amely azt mutatná, hogy milyen potenciális problémákkal küzdenek az egyes tagállamok, és innen aztán következne egy következő, egy második lépés. A tanács már tárgyalta az eredménytábla kérdését, a bizottság azonban a kezdeményezés jogát fenntartja magának, hogy a második lépésre elmozduljon. Tehát ez nem tanácsi hatáskör. Nyilván meghallgatjuk tanács és a parlament véleményét is ebben az egész feladványban. És a legjobb lenne tandemben végrevinni, vinni ezt a feladatot. Na most a parlament bevonása. Minden három évben újra átdolgoznánk ezt az eredménytáblát, ez volt a javaslat. Miért van erre szükség? Azért, mert hát tudjuk, hogy minden egyes válság a maga természeténél fogva más és más. Tehát az az eredménytábla, amely a jelenlegi krízis talán helyesen tükrözi, nem felel meg majd egy következő alkalommal. Miután a gazdaság is változik, mások a körülmények, ezt az eredménytáblát, mint ahogy mondtam, tandemben módosítanánk és a helyzethez igazítanánk ezért nem egy, egy rögzített, örökérvényű eredménytáblával dolgoznánk, hanem egy módosítandóval. Ezáltal pedig talán az, ered, a, az egyes, egyensúlytalanságokat nem is ö, ö, hagynánk úgymond nem észrevétlenül. A parlamenten belül is különbözőek a meglátások és a vélemények a tekintetben, hogy mennyiben vegyen részt a parlament ebben a folyamatban. Elnök asszony, nagyon szívesen beszélünk, beszélhetünk erről, de a tanácson belül is látjuk, és itt a parlament részéről is tudjuk, hogy a szerződés értelmében is szívesen részt vennének ebben a folyamatban, informális szerepe lehetne talán inkább a parlamentnek, a bizottság mindig az aktuális helyzetről adna tájékoztatást. Ez egy olyan kérdés, amit meg kell vitatni, és a biztos úrral is informális szinten már tárgyaltunk erről. Talán túlságosan hosszú lenne a delegált aktusoknak a felvállalása, úgyhogy erről még el kell gondolkodni a jövőben. De a parlamentnek megfelelő szerepet szánnánk, mind a mellett, hogy természetesen folyamatos kell, hogy maradjon ez az egész eljárás. Utolsó megjegyzésem a növekedéssel kapcsolatos, és a csomagra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy számos épületre vonatkozóan érkezett javaslat, az európai szemeszterre vonatkozóan is júniusban kaptunk javaslatokat 2011-re vonatkozóan. Egy éves növekedési felmérésen alapul a a munka, ez ad tulajdonképpen egy általános orientációt az EU-s tagállamok felé, és ezáltal a 2011 és 2012-es évre vonatkozó terveiket is alapozhatnák. A 2011 és 2012-es évre vonatkozóan a nemzeti reformprogramok el kell, hogy készüljenek, ezeket a tagállamok ugye elő kell, hogy terjesszék, a stabilitási és növekedési programok legkésőbb áprilisra kell, hogy benyújtásra kerüljenek, és a bizottság ezek birtokában nyilván ugye a 2027 programot át fogja tekinteni, ismereteket ez és júniusra pedig értékeli. Ez az európai szemeszterre az ütemezés, ez az első ilyen folyamat egyébként, nagyon sok mindent fogunk tanulni, miközben ezt a munkát elvégezzük. De talán egy európaibb munkát fogunk tudni, politikát fogunk tudni kialakítani a jövőben. A második nagy blokk az Európai Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozóan a három nagy intézmény között jó együttműködéssel született meg. A központi bank tagjai is nagyon aktívan vettek részt. A munkában is januártól meg is kezdik majd az értékelési munkát, mind a struktúra, mind pedig a struktúra vonatkozásában. Különböző eszközök állnak rendelkezésre, amelyek jelenleg még csak átmeneti jellegűek, de ezeket állandó mechanizmussá szeretnénk átalakítani. Sok szó volt már erről, nagyon sok fontos elv az, ami mentén orientálódni kell. Tehát itt az állandó stabilitási mechanizmusokról szóló ö, ö, témájú munka ö, folytatódik egészen decemberig. Egy nagyon fontos utolsó pont, és, a, és a, az önök munkájával is kapcsolatos az EU 2020-as stratégia, hogy az idén márciusban indult el, ez az európai eszköz, amelyel a foglalkoztatás és a növekedést fokoznánk. Ez egy átfogó mechanizmus, amely nagyon erősen kapcsolódik az európai kormányzási struktúrához. És nagyon fontos, hogy a szeptember 29-i csomagba is ezt belefoglaltuk. Ez fókuszált leginkább ugye a gazdasági, makrogazdasági és fiskális elemekre, nyilván tekintettel a növekedésre, de teljesen egyértelmű, hogy fókuszálni kell a kormányzásra is, de azért el kell kerülni az, hogy túl csicsázzuk ezt az egész politikát. Néha az a benyomásunk, hogy a, az emberek minden célkitűzést, és ezt értettem csicsázás alatt, minden célkitűzést bele akarnak tenni ebbe a csomagba, de ez nem fog segíteni, hogyha túl cicomázzuk ezt a csomagot. A pénzügyi elem tehát egy nagyon fontos elem, hiszen ez a stabilitást és a növekedést is alátámasztja. Láttuk a krízus során és a gazdasági és pénzügyi válság alapján is, hogy ez gazdasági értelemben is rémséges időket hozott. Úgyhogy azt gondolom, hogy a megelőzés sokkal jobb, mint amikor már kurálni kell a beteget, erre kell majd koncentrálnunk, és köszönöm, hogy meghallgattak. Euh, Euh, euh, Köszönöm szépen. Kollégáimon most a sor. Türünen, majd Harkin asszonyok. Ja, øh, Köszönöm szépen. Ha megengedik, most Dánul szólnék hozzá. Először is az Európai Bizottságnak szeretném elmondani azt, hogy az a sebesség, hogy egy delegációt milyen gyorsan tudunk összeállítani, hát ez a részünkről nem probléma, ez eh, gyorsan menni fog. Aztán emellett a hat ponttal kapcsolatban szeretnék említeni valamit. Ugye közös vita van most éppen a hat pontról, azonban 2011 nyarára már le kellene zárni, zárni ezt a kérdést. Felmerülhet azonban annak a veszélye, hogy most Írországgal kapcsolatban és az írországi segélycsomaggal kapcsolatban feje tetejére áll az egész dolog. Lehet, hogy a spekulánsok folytatják a munkájukat, és a következő és az azt követő országot nézik ki maguknak. Nagyon drámai a helyzet jelenleg, és közben meg kell próbálnunk valahogy ezt a jogi előírást vagy intézkedést is elfogadtatni. Tehát azért mégiscsak ellentmondásos az, ellentmondásos az, hogy valamit végre el akarunk érni, júniusig elfogadjuk ezt a dolgot, és aztán már az elfogadás alatt veszélyeztetik az események ezt az új intézkedéscsomagot. Nos, ami a zöldeket illeti, ami számunkra fontos az új gondolatokkal kapcsolatban, ami a célt illeti. Én azt mondanám, hogy fenntartható egészséges gazdaságot kellene biztosítani, és ez nem csak a költségvetésre vonatkozik, hanem a szó széles értelmében. Aztán más, másodszor a foglalkoztatást erősíteni kell, harmadszor fenntartható gazdaságot kell eh, támogatni, negyedszer pedig a megfelelő kormányzási struktúrákat kell biztosítani ahhoz, hogy a közös intézkedéseket betartsák. Ahhoz azonban a jelenlegi intézkedéseket meg kell változtatni. Ha önök is úgy látják, akkor a jelenlegi rendszer nagy változtatására kerül majd sor. És hogyha ezzel egyet értenek, akkor az jó. Ami azonban, amit azonban a bizottság szeptember 29-én benyújtott, azon még nagyon sokat lehet javítani. Csak néhány fő pontot szeretnék kiemelni azzal kapcsolatban, hogy számunkra mi a fontos. Először is, ami a tempót illeti, a az adósság és a hiány leépítésének a tempója. Ez rendkívül fontos. Nem szabad úgy megállapítani az adósság leépítésének a sebességét, hogy ez ezzel egy időben szociális negatív következményekkel járjon ugye azt javasolják, hogy egy huszaddal csökkentsék a hiányt minden évben, de hát ez lehet, ez nem biztos, hogy fenntartható. Hogyha az adó és a hiány csökkentésének a sebességét növeljük, akkor mi lesz? Persze, hogy ezeket le kell építeni, de milyen gyorsan, és milyen szociális következményei lehetnek ennek. Másodszor, ami a szankciókat illeti, a 10-es és a 11-es pontot szeretném említeni ahogy az elnök úr mondta, lehetünk prociklikusak is. Mi úgy gondoljuk a zöldek részéről, hogy nem csak ostorral kell büntetni, hanem hát kínálni kell valami ösztönzőt is. Holisztikus megközelítésre van szükség egy ország nemzetgazdaságának megítélésekor, mielőtt szankciókra gondolunk. Nem szabad, hogy a szankciók automatikusan kerüljenek bevezetésre. Emellett a szankciókkal kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit. Nagyon sokat beszéltek arról, hogy a szankciókat a nem euró országokra is szeretnék kiterjeszteni. Ez azonban az Európai Uniós költségvetésen keresztül menne, tehát például mezőgazdasági kifizetéseket, támogatásokat tartanának vissza. Ezt egy kicsit kifejteni el. Emellett a makrogazdasági mutatók nagyon fontos, hogy ezek milyen mutatók lesznek, és az is fontos, hogy mi nekünk is legyen együttdöntési lehetőségünk. A delegációt összeállítjuk, ezzel nem lesz probléma. Akkor is, hogyha problémás, akkor is, hogyha nehéz lesz a tárgyalás, Emellett a táblázatok, eredménytábláknak a létrehozása az is fontos. Nagyon fontos, hogy Európában beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy például Németországban ilyen nagy növekedés van most. Exportorientált országról van szó. Európa hátán egy kicsit túlzottan fogalmazok itt most, de most Európa hátán érik el a németek, vagy kárára érik el a németek ezt a nagy növekedést. Minden mellett persze a növekedés önmagában pozitív fejlemény. Nem arról van szó, hogy minden ország gazdaságpolitikáját harmonizáljuk vagy egységesítsük, hanem nyilvános vagy nyitott vitát kell folytatni a belső dinamikáról és ezekről az összefüggésekről. Az eredménytáblát, hogyha az eredménytáblát megcsinálják, akkor megcsinálják jól. Végeredményben pedig annyit mondanék, hogy az Európai Bizottság tervezetét egyes pontokban módosítani kell azért, hogy szociálisan felelős, fenntartható gazdasági irányítást fogadhassunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, Harkin asszony. Kreutzmann asszony megint csak a Engem kért meg, hogy képviseljem, elnézést kér, hogy nem tud nem tud részt venni ezen az ülésen, egy delegáció vesz részt. Én nem értek teljes mértékben egyet vele, de felolvasom a javaslatát. hangsúlyozni szeretném, az egyértelmű és erős európai költségvetés és gazdasági politika szerepét a jövőben, és egy olyan gazdaságpolitikát, amely foglalkoztatást teremt úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a szabályozásra vonatkozó javaslatai hatékonyabbak és kötelezérvényűek kell, hogy legyenek. A, vissza, az, a fordított szavazás az jó irányba tett első lépés, ami a szankciókat illeti, azonban szigorúbb következményeket kell meghatároznunk, hogyha egy ország nem tartja be a költségvetési fegyelmi intézkedéseket. Az első ilyen eszköz a naming and shaming lehetne, emellett be lehetne részben egy időre be lehetne fagyasztani az európai alapokat, vagy tartósan befagyasztani az európai alapokat, majd pénzügyi büntetést kiszabni. Másodszor teljesen automatikus szankciós mechanizmusra van szükség, amelyekben a tagállamok nem vehetnek részt. Ez az egyetlen módja annak, hogy költségvetési fegyelmet biztosítsunk a tagállamokban, és megelőzzük azt, hogy Görögországhoz vagy Írországhoz hasonló problémák merüljenek fel, amelyek nagy te, nagy terheket rónak az többi tagállamra. Mint ahogy már mondtam, nekem egy kicsit nehezemre esett felolvasni ezeket a e, témákat, ezeket a mondatokat, de mégis megtettem. Nos, én magam részéről elmondanám, hogy a görögországi és írországi problémák nagyon különböző problémák. Mind a két országnak nagy felelőssége van, de a, ezek a e, témák nem keverhetők össze egymással. Nálunk, ami történt Írországban, az egészen más, mint ami több más országban történt. Nagyon sok, nagyon sok európai pénzügyi nagyon sok európai ország fektetett be Írországban, és vásárolt, fektetett be, és landoltak papírjaik írországi pénzügyi intézeteknél hogyha meghallgatjuk az európai vezetőket, például Merkel kancellárt, ő neki más az álláspontja a témával kapcsolatban, mert őt az ő ütemezés, az ütemezés foglalkoztatja, Most jelen pillanatban az adófizetőkkel fizettetik meg ezeket a problémákat. Úgy tűnik, hogy nem közösek a célok. Kaza úr lehet, hogy a fordítás hibája ez. Azt mondták, hogy az elmúlt válság, én azt mondanám, hogy a jelenlegi válság. Szerintem éppen válságban vagyunk, és ennek még nincs vége. Két dolgot kell megnéznünk a jövőt is figyelembe kell vennünk, de a jelenlegi helyzetet sem szabad figyelmen kívül hagynunk. És a jövőben nagyon fontos megfelelően tervezni. Azok a javaslatok, amelyek születtek, esetleg szerződés módosítást követelnének, milyen szintű szerződés módosításra kerülne itt sor. Beszéltünk itt a fordított szavazásról és egyéb kérdésekről. Nem olvastam el az összes dokumentumot, egyeseket sikerült elolvasnom, de nem mindet. Remélem, hogy a következő vitára sikerül mindegyiket elolvasnom. Én egy másik kérdést szeretnék feltenni, mielőtt kitérek a specifikus kérdésekre. Úgy látszik, hogy nem vettük figyelembe, hogy egy elefánt sétált be itt ebbe a terembe, e, és ez az elefánt, ez éppen abban mutatkozik meg, hogy nézzük meg, hogy ez az euró, tehát a közös valuta túléli-e e, a e, válságot megfelelően, tudjuk-e kezelni ezt a válságot. Jó kormányzási intézkedésekre van szükség, közép és hosszú távon, de kérdezem, hogy ez közép és hosszú távon a valutát, valutának javára válik-e? Biztosítanunk kell a foglalkoztatás politikával kapcsolatban, és szociális, illetve nyugdíjpolitikával kapcsolatban, hogy a, megha- a korlátozó intézkedések ne terheljék túlságosan az adófizetőket. Ez nagyon nehéz kérdés lesz, de valahogy biztosítanunk kell ezt. Azt gondolom, hogy teljesen függetlenül attól, hogy mit teszünk, a szankciók valahogy mégiscsak érinteni fogják az állampolgárokat. Még akkor is, hogyha nem akarunk túl sokat beszélni Írországról, de hadd mondjam el, hogy a nyugdíj alap vagyonának a felét a jelenlegi pénzügyi válságnak a megoldására kellett fordítani, tehát valahogy így vagy úgy ez végül is az adó fizetőkre csapódik le zöld kollégám a szociális konzekvenciákról beszélt, és a sebességről, az intézkedések sebességéről, ezzel teljesen egyetértek, nem akarok túlságosan részletekbe menni, ön ezt kiválóan megmagyarázta. Ami a szankciókat illeti, egyetértek Perez asszonynal, ő arról beszélt, hogy a a rosszabbul gazdálkodó tagállamok felé, felől a jól gazdálkodó tagállamok felé irányítanánk át azokat a pénzbüntetéseket, amelyekkel sújtanánk a rosszul gazdálkodókat. Emellett, ami az eredménytáblát illeti, el kell mondanom, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mivel strukturálisan különbözőek a gazdaságaink, vannak, ahol többlet van, van, ahol hiány van, kérdezem, hogy az eredménytábla hogy fogja mindezt figyelembe venni, és hogy fog ez olyan elemzést nyújtani nekünk, amelyre szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két percünk van már csak a tolmácsok társaságában, mert megígértem nekik, hogy a negyedórás ülés felfüggesztés ellenére időben hazaengedjük őket, úgyhogy ezután angolul tudjuk majd folytatni a vitát, de bárki más kére még szót nem. Köszönöm szépen a kollégáknak az elhangzottakat. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk véleményt alkothasson, mert a parlament szintjén ha nem így teszünk, akkor egyszerűen a megközelítésünk nem lesz válasz a piacok felé, már pedig figyelembe kell vennünk mindazt, amit a poliszimixről szólunk, tehát, hogy munkahelyeket teremthessünk, és hogy az, az így ö, létrehozott munkahelyek majd az államháztartás egyensúlyához is hozzájárulnak. Még egy kérdést engedjenek meg, aztán ő majd angolul válaszol meg, a bizottság képviselője, és így hazamehetnek a tolmácsok, mondja az elnök asszony. Szeretném tudni, hogy hol áll most a bizottságban a vita a szerződések esetleges felülvizsgálatáról tudjuk, hogy az Európai Tanácsban erről a forgatókönyvről világosan tárgyaltak. Aztán az volt a benyomásunk, hogy minél titkosabb a tárgyalás, annál jobb. Ezt világosan többen elmondták már, hogyha meg kell nyitni újra tárgyalásokra a Lisszaboni szerződést, a gazdasági kormányzás esetében, pont azért, hogy orvosoljuk azt a gondot, amiről szó van, igencsak kontraproduktívak leszünk. Harkin asszony is utalt erre. Ha azt akarjuk, hogy alapvetően előrelépjünk a gazdasági kormányzásban, az euróvezetben, akkor sokkal inkább alapjaiban kellene át dolgoznunk, átvizsgálnunk, felülvizsgálnunk a szerződést. Mit gondol erről a bizottság? A támogatási mechanizmus állandósításának gondolatával párhuzamosan, hát ennyit utolsó kérdésként, aztán pedig az ütemtervünkre térünk át, most már angolul. Different uh, members of parliament for, for different questions. Uh, let me start off with, uh, with the last one, uh, treaty change or not. Um, it's uh, very clear that all the proposals that the Commission has made on 29th of sep September are fully within the current treaty. So